Guten Morgen. Take a seat. Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. Szeretettel üdvözlöm Önöket a Költségvetési Ellenőrző Bizottság munkáján, illetve ülésén folytatjuk a munkánkat tegnapról. Üdvözlöm az Európai Bizottság alelnökét, Georgieva Asznont, valamint Lazaros Lazarú úrat és <clears throat> Odbosz és Itele urakat a számbevőszéktől. A költségvetés, a mentesítés, a személyzet és az igazgatásért felelő szuper biztos van itt um, körünkben. Ez azért is uh, nehéz feladat, mert um, gyakran a más portfólióktól nyitva maradt kérdésekért éppen ön felel. Köszönjük szépen, hogy eljött, és már is megadnám önnek a szót, hogy um, mutassa be, hogyan látja ezeket a kérdéseket. Biztos asszony önél szó. Thank you. Uh, thank you very much for... Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen, hogy megjelenhetek itt a szakbizottság előtt, és köszönöm azt az alapos munkát is, amelyet önök végeztek mégpedig úgy, hogy egy sor kérdést eh, intéztek eh, hozzám és kollégáimhoz a meghallgatás során, illetve a jelenlegi eszmecsere során is. Ezek nem mindig könnyű kérdések, de köszönjük őket. Legelőször is azzal szeretném kezdeni, hogy az önök kérdéseinek megválaszolása során olyan területekre is sikerült rávilágítaniuk a kérdésekkel, illetve nekünk a válaszadás során, amelyeknél um, sikerült átszervezni a munkát. Éppen ezért ritkábban fordul elő írásos válaszainkban, hogy um, azt mondjuk, hogy válaszolunk, um, de a későbbiekben nem rávilágítottak ellentmondásokra, és így átalakítottuk a rendszert, ha szükség volt erre. Lazaró úr itt van körünkben, ezért neki is köszönetet szeretnék mondani, azért a munkáért, amelyet az állampolgárok nevében, az Unió nevében végeznek az Európai Számbevőszéknél. Természetesen kétség nem férhet a számbevőszék függetlenségéhez, de ezt figyelembe véve is kitűnő munkakapcsolatot épített ki az Európai Bizottság és a számvevőszék, és úgy hiszem, hogy ez meg fogja mutatni a jövő számára, hogy közösen, válvetve, együtt sokkal jobban tudunk dolgozni az Európai Unió érdekében, az állampolgárok érdekeinek védelme érdekében, védelmében. A bizottsági kollégáimat sem szeretném említés nélkül hagyni. 380 írásos kérdést kaptunk az önök szakbizottságától, és a lehető leggyorsabban válaszoltunk, és a legalaposabban ezekre a kérdésekre. Nagyon komolyan veszük ezt a munkát, talán mondanom sem kell. a költségvetésért felelős biztosként egy nagyon fontos valóságra szeretné felhívni a figyelmet. Vége van a korlátlan pénzügyi lehetőségek időszakának. Sokkal inkább arra figyelünk már, hogy milyen eredményre vezet a költekezés, illetve a költségvetési források felhasználása, és mit tehetünk annak érdekében, hogy az eredményt javítsuk. Biztos kollégáimtól már hallották, hogy milyen fontosnak tartjuk az önökkel és a számbevőszékkel való együttműködést. A projekteink működése, performanciái vagy teljesítése, illetve a partnerekkel a végrehajtás ellenőrzésében való együttműködés nagyon fontosnak tartjuk. Jó kiinduló alapja van a közös munkának. A számbevőszék megállapította, hogy a számlák megbízhatóak, megállapította, hogy a globális hiba százalék stabilizálódott, és ezt bizony biztos vagyok benne, hogy az önök szakbizottság is üdvözli ezt a tényt, de ez a hiba százalék még a materialitási kétszázalékos küszöb fölött van eh, jelentősen, hiszen 4,7 százalék, tehát még van mit tennünk. a 4,7%-os hiba százalékot nem fogadhatjuk el olyan szintnek, amelyet elfogadunk, amely bevetté válik, amely megelégedésre ad okot. Mit teszünk tehát? Többek között a számbevőszék ajánlásainak érvényesítése érdekében. Egyrészt egyszerűsítjük az eljárásokat. Hogyha egyszerűbbek a szabályok, alacsonyabb lesz a hiba százalék. Másodszorban. Csökkentjük a fölösleges elvárásokat, előfeltételeket, amelyek nem járnak hozzáadott értékkel, és így csökkentjük a hiba százalékokat. Ez egy komoly nagy célkitűzés a 2014-től 2020-ig terjedő programok számára. Például az Európai Szociális Alap pénzeinek felhasználását egyszerűsítettük. Tegnap Tyson biztos kollégám volt itt, és erről beszélt a KKV-k és a kutatók számára egyszerűbb szabályokat hoztunk azért, hogy a saját munkájukat végezhessék, és ne állandóan az Európai Unió kitöltendő dokumentumai fölött görnyedjenek. És ugyanakkor azt kell mondanom, hogy ha az általunk, a bizottság által kezdeményezett újításokat, egyszerűsítéseket a tagállamok és a tagállami hatóságok nem alkalmaznak, akkor ez nem, ér, nem érne semmit. Van úgy, hogy sok aláírást kell gyűjteni, és ez nem mindig a megbízhatóság érdekét szolgálja. 2015-ben a mezőgazdaság, a kohéziós politika és a Költségvetési Főigazgatóság területén egy átfogó, új és egyszerűsítő, de hitelesítő megoldást keresünk. Másodszorban hiba százalék alacsonyabb lett volna, hogyha a tagállamok első szintű ellenőrzését jobban alkalmazták volna. Azaz, hogy az első szintű ellenőrzés jól működött volna, hogyha a tagállamok a rendelkezésükre álló információt mind felhasználták volna a hibák felfedése érdekében. Ha ez így lett volna, akkor kb. fele lehetett volna hiba százalék. A regionális százalékban 3,9 és nem 6,9 százalék lett volna. A vidékfejlesztésben 4,7 százalékkal alacsonyabb lett volna. 2 százalék lett volna, nem 6,7 százalék. És folytathatnám még, de azt hiszem, hogy mindenki betekintett, betekinthetett ezekbe az adatokba. Tehát a first level, az első szintű ellenőrzést a tagállamokban meg kell erősíteni. Harmadsorban. a mm, kifizetések mm, meg, mm, megszakítása és felfüggesztésében határozottnak kell lenni, hiszen csak így lehet az Európai Unió költségvetésének pénzügyi érdekeit teljes egészében megvédeni. Mint tudják, Komoly munkát végeztünk az elmúlt öt évben e területen, a pénzügyi korrekciók területén 2,2%-ot tettek ki az összkifizetésekből a pénzügyi korrekciók, és hogyha az intézkedéseket a tagállamok nem hozzák meg, akkor a korrekciók meghozatalának útján tovább megyünk. Sokkal erősebb ösztönzőkeket alakítottunk ki, a kohéziós interim kifizetéseknél akár 10%-os visszatartással is élhetünk, ez csak egy példa arra, hogy milyen új intézkedéseket alkalmazunk. Folytatjuk a tagállamoknak adott iránymutatások átalakítását egyre inkább a tagállami specifikus feltételekhez igazítjuk az iránymutatásokat. Az általános, a generikus iránymutatás hasznos, de még hasznosabb, hogyha mindenkinek saját igényeihez igazítjuk ezeket a iránymutatásokat, és persze a specifikus rendszereket így alakítjuk ki, illetve tematikus auditokat is végrehajtunk. Mint tudják, közleményt fogadtunk el a bizottságban a nemzeti nyilatkozatokról, Jelenleg négy országban működik a National Declaration, a ne- nemzeti nyilatkozatok rendszere, de további menedzsment nyilatkozatokat akarunk bevezetni ezen a területen. Tudom, hogy már únos untig ismételtem ezt, amit mondani fogok, de bocsássanak meg, még tovább ismételgetem. Végpedig mi azt, hogy munkánk lényege a performance, a teljesítmény, erre fogunk koncentrálni. A költségvetésünk az elmúlt években szélsőséges módon a pénz elköltésére koncentrált, és nem arra, hogy milyen eredményeket érünk el a pénz elköltésével. 2015-ben munkaprogramunkban az eredményekre fókuszáljuk már a költségvetésünket, és az év végére, ugye novemberben nézek kollégámra, novemberben megtartjuk az első konferenciát az eredménye alapú költségvetési igazgatásról, és itt munkánk minden ágazatát áttekintjük, hiszen akkor a hét szűk esztendő idején, vagy legalábbis a szűkös költségvetési források idején mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne csak a csalást, csalástól védjük meg a költségvetés felhasználását, hanem ugyanakkor mind a tagállami közhivatalok költségvetési költekezésénél, mind az uniós költségvetés költekezésénél a legnagyobb szigort alkalmazzuk. Mit fogunk tehát tenni? Legelőször is a partnerségi megállapodásokra koncentrálunk, amelyeket elfogadtunk a tagállamokkal. Ezek már inkább teljesítményorientáltak, és ezek lehetővé teszik számunkra, hogy az eredményeket állítsuk a figyelem terébe. Másodszorban a monitoring nyomon követő és értékelő rendszerben megvizsgáljuk az EU hozzáadott értéket, a hatékonyságot, az eredményességet és a társadalomra és a gazdaságra való kihatását a programnak. Mondjuk feltettük a múltban a kérdést, hogy hány munkahelyet teremtettetek, és erre nem akartak választ adni a tagállamok. E, ilyen kérdésénket meg kell majd válaszolni. Harmadsorban pedig az intézmény közi performance munkacsoport munkáját szeretnénk támogatni, útjára állítani. Remélem, hogy mind a parlament, mind a tagállamok aktívak lesznek ebben az közi munkacsoportban az eredményekre koncentrálunk tehát, és itt nagyon nagy jelentőséggel bír majd, hogy a grantok és a financial instrumentek, a pénzügyi támogatások és a pénzügyi eszközök között különbséget tegyünk. Sok lehetőségünk lesz persze még a jövőben, így visszatérjünk ezekre a kérdésekre, ezért ott szeretném befejezni mondandómat, mint egy azzal szeretném befejezni mondandómat, hogy még gondolunk önökre gondolunk a Kokobu bizottságra. Mégpedig úgy gondolunk önökre, és a parlamentre, és a Kokobu bizottságra, mint egy partnerre, aki ugyanakkor kemény elvárásokkal áll, támaszt az irányukba, és kérem, hogy ebből ne is engedjenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Az együttműködésre vonatkozó ajánlatát és kérését nagyra értékeljük, és felhívását komolyan vesszük E szakbizottságban kritikus partnerre számíthat, ám úgy gondolom fontos partnere is a bizottságon beli változások és a végrehajtás, a menedzsment beli változások irányában, meg abban, hogy a tagállamokban is elősegítjük ezeket. Az Európai Számbevőszéknek adom meg most a szót. Lazaró kollega és Otbó kollega jelezte, hogy szólni kívánnak. Aki, aki akar, az kezd, állapodjanak meg egymás között ebben. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt jelentéstevők, tisztelt képviselők. Megtiszteltetés az nekem, hogy bemutathatom a számvevőszék mentesítés nyilatkozatát, a, itt a DASZ nyilatkozatát, a 2013-as éves jelentés első fejezetét. Szeretném bemutatni a, a, a maga, magát a DASZ jelentést és az audit amely auditot, amely az, a, a kiadások szabályszerűségét és a, a számlázás minőségét mutatta, és azt, hogy mit tett a bizottság annak érdekében, hogy megvédje az Európai Unió költségvetést, és mi hogyan vettük számba ezeket a cselekvéseket. Utalok aztán azokra a konklúziókra, amelyek az előző program időszakban a shared management elemzéséből adódnak, az agrár és kohéziós alapokból folyósodott 2007 és 13 közötti kiadásokra. Aztán költségvetési és pénzügyi irányítás is taglalom majd az első fejezet utolsó elemeként. Prezentációmat pozitív üzenettel kezdeném, először is ahogy az elmúlt években is, 2007 óta mindig a számbevőszék jóvá hagyta a számlákát. Ez azt jelenti, hogy az alapul szolgáló tranzakciókat megfelelően mutatták be és könyvelték a 2013-as számvételben. A 2013-as évben a jogszerűek és szabályszerűek voltak a kiadások és a kötelezettségvállalások. Aztán harmadsorban azok, a, azok az összegek, amelyeket a bizottság és más intézmények kifizettek, ezeket nem érintette ö, anyagi mértékű hiba. A, a különféle, igaz ez az ingatlan is, az egyéb háttérköltségek, mint a számítástechnikai költségek is. A bizottság dicséretet érdemel azért, mert konzisztens módon érte el pozitív eredményeket a számvételben, a bevételekben, a kötelezettségvállalásokban és az administratív kiadásokban. Ez nem magától értetődő, ezt dicséretet érdemel. Ugyanakkor nem minden fest ilyen pozitívan. A DASZ jelentés rossz híreket is tartalmaz. Az operatív kiadások 2013-ban ezeket súlyosan érintették hibák a becsült hiba százalék, amely a szabálytalanságok szintjét a 2010-es kivezetésekre 4,7%-ra teszi, közel áll a 2012-es, az ami 4,8% volt, és perzisztens módon a 2%-os materiális küszöb fölött van. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Ma meg bemutatnám most a lebontott eredményeket. A bizottság eredményeit eh, megvitatták már korábbi üléseken, kollégáim pedig a konkrét elemzését végezték ezeknek a területeknek. Most az eredményeket a szabálytalanságokra vonatkozó eredmények alapján mutatom be. A jogosult költségek esetében 1,8%-ban a 4,7%-on belül ezen szabálytalan kiadásokhoz kötődik. A nem jogosult költségkiadások az operatív kiadások körében mindenhol megjelennek, és több példát is említünk a jelentés során ezekre. A nem jogosult projektek, cselekvések és kedvezményezettek 1,1%-át adják a legvalószínűbb hibáknak. Egy példa a szabálytalan kiadásra a vidékfejlesztési fejezetben szerepel egy, támadás, egy támogatás, amely csak kisvállalatoknak járna, két nagy multinacionális vállalatnak került kifizetésre. Súlyos közbeszerzési hibák is hozzájárultak ahhoz, hogy 1%-ra rúg ezek aránya az általános arány, hiba arányban. A regionális politikai kiadásokban az a legmagasabb szint, mert a közbeszerzési harmonizáció fontos téma most, ennek fényében kell látni kell, hogy csak 0,1%-a a 4,1%-os hiba aránynak köthető a számbevőszék és a bizottság különálló definícióinak. Súlyos közbeszerzési hibák történnek akkor, ha a bizottság vagy a tagállam a nem megfelelő vállalata vagy személlyel köt szerződést, vagy megengedi érdekelt feleknek a közvetési folyamatban való részvételt, ha ez nem engedélyezett. A mezőgazdaságban nem jogosult művelt területek vagy állatszámok fordulnak elő, ezek a szabálytalanságok 0,8%-át adták a 4,7%-os aránynak. Most a 2007-es, 13-as áttekintésről fogok beszélni ebben az elemzésben, nem az elmúlt programidőszakról szól, hasonló szabálytalan kiadási kategóriákat találunk. A share management vizsgálata erre az időszakra azt mutatja, hogy a fő kockázat a mezőgazdaságban a termőterület állatszám vagy költség nem, nem jogosultsága, a kiadások nem megfelelő számvétele, az védelmi követelmények nem betartása, illetve a befektetés beruházási követelmények nem betartása. Bopekita asszony majd kolléganőm a hiba okokról kimerítőbb magyarázatot ad a következő hónapokban. Az áttekintésben az volt a konklúzió, hogy a fő kockázatok a nem jogosult kiadások, projektek és nem megfelelő közbeszerzési eljárások. A földrajzi elosztását is vizsgálta a tranzakcióknak és a hibáknak a jelentés. A számbevőszék minden EU tagállamban talált hibákat, az EU kiadások minden tagállamban úgy tűnik, materialis szintű hibáknak vannak kitéve. Nagyon sok hiba azért történik, mert az általános menedzsment ellenőrzés nagyon összetett. A fő kihívás, hogy a programokat könnyebben végrehajtóvá tegyük. Ugyanakkor megpróbáljuk egyszerűsíteni, egyrészt meg, megpróbáljuk egyszerűsíteni a menedzsment, de közben a bizottság tovább kell segítse a tagállamokat abban, hogy javítsák a jelenlegi helyzetet azzal, hogy megfelelő remutatást nyújtanak, és a legjobb gyakorlatokat terjesztik. 2013-ra és az előző időszakra a bizottság nem tudta csökkenteni a 2%-os küszöb alá hiba arányt. A bizottság 2013-as szintézis jelentésében belátja, hogy materiális szintű hibák adódnak. Ez a jelentés a főigazgató éves tevékenységi jelentésére alapul. Az önök szakbizottsága a mentesítési eljárás eljelentés tárgyalásával kezdte. Az egyes fejezet áttekintést nyújt az éves tevékenység jelentésről, amely nehezen összevetetővé teszi az egyes éveket. Ez lehet, hogy alábecsüli a kockázatokat is az alacsonyabb hibaszerzadékos szakaszokon. Tudjuk, hogy a bizottság továbbra is igyekszik javítani a kockázatok szintjét, illetve csökkenteni azokat, fontos ez. Azért is, mert ha nem jól látjuk a kockázat igazi mértékét, akkor ez kihatással lehet a, a pénzügyi szabályzat 32 székje betartására. Most pedig a pénzügyi korrekciókról és a bizottság és a tagállamok által egy cselekvésekről beszélek. A bizottság és a tagállamok kell, hogy az EU költségvetést megvédjék. A közvetlen menedzsmentben a bizottság kapja a visszatérítéseket. Ha nem megfelelően kifizetett összegek részét vissza kell fizessék a kedvezményezettek, a megosztott menedzsmentben a bizottság a tagállamoktól várja, hogy befizesse a költség, az EU költségvetésbe a pénzügyi célkösszegét. 2013-as operatív kiadásokban a tagállamok nagyobb mértékben tértetek vissza projekt szinten korrekciós összegeket. Például a 2012-es éves jelentésben azt jelentettük, hogy az ESZA Romániában ebben a végrehajtásában 25%-át a kifizetéseknek pénzügyi korrekcióra utalta a bizottság, ugyanakkor ez nem volt hatással a projektekre vagy a, a szabályos kifizetésekre. Ugyanez operatív program vizsgálata során ebben az évben a cselekvések projekt szinten is tartalmazta kiigazításokat és korrekciókat. A szembevőszék figyelembe véve a projektekre hatással levő korrekciókat, a legtöbb kohéziós alapbeli pénzügyi korrekciót ilyen értelemben értékeltük, a regionális politikában ott, ahol korrekciók történtek, figyelembe vettük ezeket a mezőgazdaság területén a pénzügyi korrekciók a végső kezdeményezet szintjén nem jártak hatással, és a, a lejegyzett könyvet kiadása sem. A pénzügyi korrekciókat tekintve 1,6%-kal 4,7%-ra változott. Számszerűleg ez azt jelenti, hogy ez a csökkentése a becsült színnek 2,4 milliárd euróra tehető. Ez összevethető azon pénzügyi korrekciókkal, amelyeket 2013-ban hajtottak végre, amely összesen 2,5 milliárd eurót jutottak. E korrekció magas szintje lehet, hogy kisebb lesz a jövőben, főleg azért, mert 2013-ban egy viszonylag magas szintű 2006-os operatív program lezárása került. Különösen ezen konkrét időszakra vonatkozóan, kiadási időszakra vonatkozóan figyelembe vettük, vehettük és vettük is a több éves korrekciók hatásait. Most pedig azokról a kihívásokról beszélek, amelyeket a, amelyek a bizottság szintjén érzékelhetőek. Miért tekintik megbízhatónak a számvitelt? Bár megbízhatónak tekintjük a számvitelt, vannak kihívások, a korrekciók és visszafizetés tekintetében. A korrekciókról szóló jobb információ jobban átláthatóbbá tenni ezek hatásait. Kérdés, hogy a bizottság megfelelően kezelte a jelentett kockázatokat, vajon a szabálytalanságokra is hatása van ez, vagy csak az EU költségvetésre? Van-e lehetőség új kiadásra helyettesíteni ezeket a tételeket? Az első fejezetben az új kihívásokról szólunk, a megbízható pénzügyi információk előjelzés beterjesztésében négy elemre bontva először is a nettó pénzügyi korrekciók használatáról szólunk, másodszorban javítani kell a pénzügyi korrekciók számvitelét, harmadsorban a pénzügyi eszközök mérése és jelentése terén, negyedsorban pedig a pénzügyi eszközökre vonatkozó jelentésekben. Az operatív kiadások mindegyikében található szabálytalanság. Minden tagállamban vannak hibák, a bizottság által fizetett projektek és teve, kifizetett olyan kérdezőteknek is, amelyek nem voltak jogosultak. A bizottság és tagállami hatóságok nem akadályoztak meg, fették fel és korrigálták ezeket időben. A hiba nem kerülhetetlen, a tagállami hatóságoknak is vannak olyan információ, amelyeket ha időben is megfelelően alkalmaznak, akkor fel lehet fedni, meg lehet előzni akár a nem jogosult kifizetéseket. Most néhány szót a költségvetési menedzsmentről. Az erről szóló részben az első fejezet a 2013-as éves főjellemzőit tartalmazza. A módosított költségvetés nagyon növelte a kifizetések volumenét, amelyek a maximális szinthez közöltettek. Ám tovább mennek a kötelezettségvállalások a jövőre vonatkozóan, annak ellenére, hogy magasak kifizetések, 325 milliárd euró rúgtak ezek 2013-ban. Ez kihívás a bizottság számára, hogy a jóvá hagyott költségvetési kereteken belül maradjon, és ezért gondoljuk úgy, hogy a bizottság elő kell készítsen és, és publikálni hivatott hosszú távú cash flow erőjelzéseket, amely segít abban, hogy a prioritásokat meghatározzuk és menedzseljük a programokat úgy, hogy ne kell lehívni extra ö, alapokat. Ez, ezen előrejelzések alapján a parlament is jobban látja előre a jövőbeli feladatokat. Tisztelt képviselők, elnök asszony! A pozitív üzenetek ellenére nagyon sok javítani való van a szabályszerűség tekintetében. Gergéva alelnök asszony kihív, nagy kihívás jelentő feladattal bír, sok sikert kívánok neki ezen kihívások kezelésében, és köszönöm pozitív szavait melyekkel illette azt a konstruktív együttműködést, melyet intézetem, a számövőszék és a bizottság elkönyvelhet. Egyrészt fenntartjuk függetlenségüket, ám az európai projektekben partnerek vagyunk, bár más és más a felelősségünk. Számvőszék, a számvőszéknél dolgozó kollégáim tovább segítik az önök munkáját és partnereinket további információval látjuk el. Ezek a partnereink az Európai Parlament, ezen belül főleg a KONT bizottság, valamint a Tanács és az Európai Bizottság, amelyeknek köszönöm a konstruktív együttműködést az európai projektek sikerében tapasztalható kihívások kezelésében lezárásként. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a koordinátoroknak és a szakbizottság tagjainak, valamint az előző ciklusban dolgozó kollégáiknak azokat az eszmecseréket, amelyeket az én tevékenységemben első témákban lefolytattunk. Szeretném folytatni ezt a konstruktív együttműködés közösségének elérés érdekében. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathattam a számvevőszék DASZ jelentését. vielen Dank. Vielen Dank. Köszönjük szépen javaslom, hogyha megtehetem, hogy a számvevőszék képviselő is egyeztessenek egymás között, hiszen ma már annyi mindent hallottunk, amit már a kollégái elmondott, elmondottak korábban. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meghívtak a szakbizottságba. Nagy örömmel hallgattam Georgieva biztos asszony beszámolóját. Teljesen helyesen a teljesítmény kultúrára összpontosított az eredményekre. Ahogyan önök is tudják, és nem fogok végigmenni a fejezeteken, a számvevőszék arról számol be, hogy nem kellő mértékben összpontosítunk a teljesítményre, a szabályokra figyelünk, és csak másod vagy harmad sorban említjük a teljesítményt. Tehát üdvözlöm Georgeva asszony teljesítménykultúrára való összpontosítását. A 2014-20-as időszakra vonatkozóan egy új keret létezik, és ezzel a számvevőszék egyetért. Egyetértünk azzal, hogy a bizottságnak új eszközei, ösztönzői vannak, és egyre inkább a teljesítményre kíván összpontosítani. Ezen kívül a partnerségi megállapodásokat is eh, megemlíti a bizottság, ezt is eh, jóvá hagytuk a számvevőszék részéről együtt fogunk működni a bizottsággal a teljesítménykultúra kialakításában, nem csak az ezévi jelentés kapcsán, hanem a következő esztendőkben is. Folyamatosan erre kívánunk központosítani. Ezáltal együttműködünk a különböző nemzeti hivatalokkal, két-három audit hivatallal, partnerségi megállapodásokat fogunk végrehajtani, tehát pontosan követjük a bizottság iránymutatását. Tisztelt elnök asszony, ennyit kívántam elmondani Georgeva asszony beszámolójához, és szeretném ismét hangsúlyozni, hogy nagyon örülünk annak, hogy a teljesítményre összpontosít a bizottság, és megnézzük, hogy a következő esztendőkben milyen eredményeket érünk el. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük mindazt, amit elmondott. Én magam vagyok jelentéstevőjem ennek a dossziénak, um, úgyhogy um, sajnos az én kérdéseimmel kell szembenézniük, a kedves diplomatikus helyetteseim nincsenek itt, úgyhogy most bizony egyszerre teszem fel ezeket a talán kellemetlenkedő kérdéseket. Látjuk tehát, hogy a kifizetési terveket akarják felállítani, elfogadni a tanács és a bizottság egyezett meg ebben. Jól van, jól van. De talán a komitmentek tekintetében is szükség volna valami ilyesmire. Gondolkoznak-e azon tehát, hogy a költségvetési tervben tervet kiterjesszék a komitmentek kérdésére? Második kérdés a személyzetre vonatkozik. Hogyha megnézzük a kérdőívekre adott választ. Köszönjük szépen ezeket a válaszokat. 80 választ kaptunk, és tudom, hogy ez nagyon nagy kihívás a szolgálataik számára, hogy ilyen rövid idő alatt válaszoljanak. Nos, ez alapján azt mondhatjuk, hogy 2013 az volt az év, amikor az új staff regulation képviselők jogállásáról szóló jogszabályok érvénybe léptek. Sokan korkedvezmény és nyugdíjba mentek nyugdíjcsökkentés nélkül. A flexi time-ban pedig 50 eh, AD16-os és 70 AD15-ös eh, eh, beosztású ember flexi time-ot igényelt. Ezek főigazgatók, 15-16 ezer eurós fizetéssel. Ez azt jelenti, hogy valami nem működik a munkában. Elfogadhatatlan, hogy az ilyen magasan fizetett emberek szabad időt kérjenek. Hát ezek csúcsmenedzserek, ezektől teljesen más elvárást várok el. A munkához való hozzáállást várok el. Kérem, hogy tájékoztasson arról. Azt is olvastuk, hogy 4356 telemunkás működik. Kérdezem, hogy a távmunka jövőjét hogyan értékeli. Most már a munkatársak 10%-a távmunkában dolgozik, kérdezem, hogy hogyan látja ennek a jövőjét. Aztán 30 ezer pályázóban minden évben, akik a konkurra jelentkeznek, és jelentkezőként 238 euró költsége jelentkezik, mennyit vesznek fel ebből a 30 ezer emberből, miért nincsen több éves lista, és miért megéri ezt a nagy ráfordítást erre a dologra fordítani. Azután az NGO-k finanszírozása. Ez több mint 12 millió eurót tesz ki. Itt is fontos volna, hogy tudjuk, hogy hogyan folytatódik a munka. Ez gyakran egy maga-magát szórakoztató cirkusz, az NGO-k, a civil szervezetek kvázi irányt mutatnak az EU-nak, aztán az EU ezeket teljesít és finanszírozza őket, tehát hogyan meg a jövőjét. Aztán volt EHO, az EHO-ért felelős biztosként, hogyan látja a kindúi menekült, lá, ügyét. Egy 2003-as Olaf jelentést olvastam el, amely visszaélésekről szól. Minden évben 10 millió eurót fizetünk erre a nigériai menekültáborra, ahol például a menekülteket arra kényszerítik, hogy az EU segélyszállítmányaiért fizessenek. Ám azok az emberek, akik ezeket elosztották, a segélyszállítmányokat, pénzt követelnek a szállítmányokért, és még mindig ott dolgoznak ezek az emberek. Honnan tudjuk tehát, hogy ezek az áldatlan állapotok megszűntek. Nem volt fizetés, a fizetésnek a felfüggesztése, nem történt meg. Tudom, hogy vitáztak a bizottságban, hogy felfüggesszék a fizetéseket múlt évben, de mégsem függesztették fel. Kérem tájékoztasson erről. Aztán van még két dolog, amire nem várok konkrétan választ. Egyrészt a Barózsó 2 bizottság kabinetüléseiről való információt ígérték nekünk, de ezt nem kaptuk meg. Aztán a sofőrökre vonatkozó is. Néha 28, néha 41, néha 54 sofőrt adnak meg. Most hány sofőrjük van? Az 50 skk oldalakon olvasom ezt, kérem, hogy erről is tájékoztasson, parancsoljon. Thank you, Madam uh, Chair. Madam Rapporteur in that, in that... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ami ezt a fejezetet illeti először is, A kifizetési terv, a költségvetés irányítás kérdésével foglalkozni, illetve a kötelezettségvállalásokkal. Két gondolatot szeretnék kiemelni először is. A bizottság egy költségvetés kiigazítási folyamatot végez jelenleg. Ez a 2014-2020-as időszak költségvetési megszorításait követi. Ugye a költségvetés 3,4%-kal csökkent, azonban a tagállamok követelései emelkedtek a válság miatt. Ez a két tényező 2014-ben, ugye már 13-ban is lehetett rá számítani, de 2014-ben egy megszorítással korlátozott költségvetéssel kellett számolnunk, és ez bizony fájdalmas volt. A költségvetési sorok kialakításakor jól látható volt, hogy a kötelezettségvállások jóváhagyása után ugye a kifizetések következtek. Itt három sort láttunk a költségvetésben, köztük üres sorokat. 2013 vége felé, illetve 2014-ben a felhasznált kifizetések a jóváhagyott kifizetések korlátát elérte. Miért mondom ezt? Azért, mert a korrekció időt vesz igénybe. Szerintünk 2015 lenne az az esztendő, ahol javulást látunk, azért, mert már a megszorított költségvetés alapján működünk. A második megjegyzésem, Az egyik legfontosabb váltás a kifizetési sémák fegyelmezett követése. Amikor bőséges évek járnak, akkor nem kell igazából aggódni a kifizetési ütemterv miatt, hiszen mindig több pénz áll rendelkezésre, mint amennyire a számlák rúgnak, azonban ínséges időkben olyan ütemtervre van szükség, amely lehetővé teszi, hogy a költségvetés keretein belül maradjunk. Ami a kifizetési tervet illeti, egyértelmű, hogy 2014 végére a hátralékunk mintegy 25 milliárd euróra rúgott a kifizetések terén, és 2015 végére ez 18 milliárdra csökken további intézkedések nélkül, és ez a korrekció folytatódna és kiteljesülne 2016-ban. Azonban ez csak akkor fog megvalósulni, hogyha fegyelmezettek vagyunk a kötelezettségvállalások terén is. Ismét azt kell mondanom, hogy a bőséges időkben végtelen kötelezettségvállalásokat tehetünk, azonban ennek vége, pozitív prioritások és negatív prioritások kultúrájához kell hozzászoknunk, ezért arra kell összpontosítanunk, ami a problémát jelenti. Természetesen meg kell néznünk a költségvetések struktúráját, illetve ütemtervét, hiszen különben ördögi körbe kerülünk. Jelenleg azonban a kifizetési tervre összpontosítunk, nem a kötelezettségvállalási tervre. Ha kívánják, akkor a kötelezettségvállalási becsléseket is be lehet vonni a kifizetési tervbe. Ezt a kollégáimmal megbeszélnem szívesen, hogyha úgy gondolják, hogy erre szükség van. Ami pedig a rugalmas munkaidőt illeti a flexi time-ot, Nos, ez azt jelenti, hogy a munkatársaknak nem kell 9-től 5-ig, vagy 8-től 5-ig, 8-től 4-ig, bármilyen formában is dolgozanak, tehát megvá- megválaszthatják, hogy esetleg korán reggel dolgoznak, vagy hétvégén, rugalmas a munkaidő. A lényeg az, hogy meglegyen a munkaórák száma. Ide kapcsolódik a távmunka, most a jelenlegi jogszabály a munkatársak bizonyos százalékáig lehetővé teszi a távmunkát. Óvatosan vizsgáljuk ennek a teljesítményét. Vannak üzleti előnyök ebből származóan, hiszen Brüsszelben élünk, az egyik legzsúfoltabb városban, már ami a forgalmat illeti, és hogyha otthonról dolgozik az ember, dolgoznak a munkatársak, akkor a termelékenység növekedhet, hiszen nem kell a dugókban ülniük az embereknek. Tehát ennek eredményei vannak, irodai költségeket lehet így csökkenteni. Ebből a szempontból, amikor üzlet által motivált a távmunka, akkor pozitív szervezési elemként értékelhetjük. Azonban mind a két típus, tehát a rugalmas munkaidő, illetve a távmunka is csak akkor tud eredményeket produkálni, hogyha a vezetők megfelelően irányítják a dolgokat. A bizottságban azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a teljesítményértékelést a vezetési oldalon. 150 senior managers and we have Mintegy 415 senior vezető van, és 1200 középszintű vezető. Kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket a vezetői rétegeket motiválni, milyen eszközökkel tudjuk őket felruházni. Meg kell nézni, hogy mennyiben lehet kiaknázni a távmunkát. Ez attól függ, hogy a vezetők teljesítménye mennyire hatékony. Múlt héten tárgyaltunk erről a kérdésről a munkatársaimmal, arról beszéltünk, hogy a munkatársak teljesítményét hogyan lehetne emelni, és ennek az egyik fő eleme a vezetés, a vezetői szint elszámoltathatóságának emelése. Jelenleg Luxemburgban a Zsamoné egyes épület, épületet ki kell üríteni az azbestos miatt. Ugye ez egy Luxemburggal közösen hozott döntés, és jelenleg próbáljuk ezt a döntést megvalósítani, illetve megvalósítással kapcsolatos intézkedéseket létrehozni. Ez azt jelenti, hogy a Zsamoni épületből két két más épületbe kell átköltöztetni az embereket, és itt a távmunka is nagyon fontos szerepet fog vállalni. Tehát a vezetői elszámoltathatóság bizony a munkám homlokterében van jelenleg, hiszen azt szeretnénk, hogy a munka minősége megmaradjon, a munkaidő mennyisége is azonos maradjon, és folyamatos legyen a munka. Aztán, ami a munkatársak felvételének költségvonzatait illeti, nos, ez ismét egy olyan terület, ahol kiigazításra kell sort keríteni a növekedéstől a zsugorodás ra kell áttérnünk. A bizottságban minden évben emelkedett a munkatársak száma. Nagyon nehéz a helyzet, hiszen most egy 5%-os csökkentés a célunk. Az EPSZO mm, foglalkozik ezzel a kérdéssel. a konkúrok érvényességének az idejét kibővítette az EPSZO, illetve elektronikus tesztelés lehetőségét is biztosítjuk. Ez azt jelenti, hogy ennek ugye nincsen költségvonzata a bizottság számára, hiszen a, a jelentkezők megnézhetik, hogy milyen esélyük van egy-egy versenyvizsga esetében. Természetesen a felvétel minősége továbbra is kiemelkedő, magas kell, hogy maradjon, vonzó a bizottsági munka, és egy-két díjat is nyertünk a felvétel minőségét illetően. Sorry, uh, refugees. Uh, um, I was indeed commissioner for humanitarian aid when, when we got... A bérmenekültek kérdése. Nos, megfelelő intézkedéseket foganatosítottunk ezen a területen. Nehéz kérdés ez. Mit teszünk akkor, amikor például a sivatag közepén elakadnak emberek, nincs lehetőségük arra, hogy megváltoztassák a helyzetüket. És csak mi jelentjük a reménysugárt. Nos, az ilyen táborok esetében ugye azt látjuk, hogy elég nagy a fluktuáció. Volt olyan időszak, amikor az ellenőrzés a mi részünkről nem volt kellő mértékű. De kérem, gondolják végig, konkrétan a sivatag közepén vannak ezek a táborok, nők, férfiak és gyermekek szörnyűséges helyzetben vannak. Nem tudom, hogy a, az utódom mit tenne. Én azt kértem, hogy rendszeresen látogassunk látogassunk el ezekbe a táborokba, de ehhez kell, hogy mondjam, hogy nem volt szívem azt mondani, hogy nem eh, folyósítunk további támogatást. Nem lehet magukra hagyni ezeket az embereket. Hogy ez fenntartható-e? Nem. De nem találunk olyanokat, akikkel megoszthatnánk ezt a felelősséget, akik a, a finanszírozásban segíthetnének. Tehát egyedül maradtunk egy ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ez egy erkölcsi dilemma, Ismétlem önmagam, de hadd mondjam el még egyszer, hogy egyetlen egy dolgot tehetünk, megvizsgáljuk, hogy jogosan vannak-e ott az emberek, illetve tudjuk, hogy nem csak humanitárius célok, hanem politikai célok vezérelték a, a táborok feltöltését. Azonban kaptunk egy listát, Nagyon nagy volt a fluktuáció a kabinetben, és nem tudtunk pontos számadatokat meghatározni, vagy nem tudtunk megbízható számadatokat nyújtani, de vissza fogok térni önökhöz, és meg fogják kapni ezt a listát. And one more, uh, on the, on the... És még valami. A sofőröket illetően 44-en dolgoznak a bizottságban, és 70 hatan dolgoznak összességben a biztosok. Petri Zavama, for 2 minuten. Köszönöm szépen, Szavama úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy megadja a szót. Így az elején. Sajnos el kell mennem a reptére mindjárt, úgyhogy ezért kértem előre maga. Alelnök asszony, először is hadd köszönjem meg vállalását, és hadd gratuláljak ez a gyors startjához ebben a nagyon nehéz munkakörben. Minden előttünk van még, semmi sem mögöttünk. Azt mondta, hogy kulcsfontosságú a teljesítmény az ő munkájában is. Számomra a, kulcs, a, a teljesítmény kulcsa pedig az egyszerűsítés legalábbis sok esetben. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Először is. Azt kérdem öntől, konkrét példákat nevezzem meg, legalább néhányat, a megígért egyszerűsítésről a kohéziós politika és a mezőgazdasági támogatás politika területén. Így másik dolog pedig a hiba százalékok ügye. A szándékos vagy nem szándékos hibás információ a tagállamok részéről. Ez egyik fő oka volt a magas hiba százalékok kialakulásának. Az előző bizottságok és biztosok, ahogy én látom, nem igen tudtak ezen változtatni. Sőt, még romlott ez a helyzet. Két fő oka van ennek, ahogy én látom, mert mint a magas hiba százalékoknak. Az egyik a a statisztikai összevethetetlensége a különféle számadatoknak. Ez szerintem remélem korrigálható. A második kérdésem tárgya a szándékosan meghamisított információ, amelyet a tagállamok néha sok esetben benyújtanak. A kérdésem az, az önbizottsága. Mit tesz konkrétan ezen hibák orvoslására, hogy befejezzük véget vessünk mindennek. Alelnök asszony parancsoljon. Én azzal kezdem, ha megengedik, hogy a második és harmadik kérdésére válaszolok, mert ezek összekapcsolhatóak abban, milyen eszközeink vannak most, mivel ösztönözhetjük a tagállamot, hogy ne hibázzon se szándékosan, se szándéktalanul. Ez az eszköz pedig a nettó korrekció eszköze. Ha ettől visszarettenünk, akkor nagy valószínűséggel azok a pozitív ösztönzők, ami mondjuk a jobb teljesítmény díjazza, ezek nem lesznek elégségesek. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy a, a, a mézes madzak is fontos, de legyen korbács is a kézben. Ez az utóbbi a nettó korrekciók eszköze. Első kérdését illetően, melynek tárgya az egyszerűsítésre vonatkozó agrártámogatásbeli konkrét példák voltak. Nos, Hogan biztos hogy járt már itt önöknél? Biztos elmondta önöknek, hogy számára az egyszerűsítés ezé, az ezévi munka cél, méghozzá csúcs prioritásként. Meglátjuk, milyen konkrét lépéseket tesz. Ahogy én tudom, és hát nem akarok beleavatkozni a, a, a e terület ügyeibe, de amennyire tudom, az új programokban az egyszerűsítés érdekében több agregát célt. Mit csináltak? Kollégámhoz fordulok. A cross-compliance módszertanát elvetették, és ezzel igyekeztek egyszerűbbé tenni az agrárprogramok végrehajtását. Más példa? Mezőgazdaságról kérdeztek. Tehát a cross compliance-t elvetették. Van-e további agrár példánk? Engedje meg, hogy visszatérjek a konkrét kérdésére, írásban válaszolva, kifejtve azt, engem is érdekel, mit tettek eddig, úgyhogy nekem is hasznos lesz. Köszönöm szépen. Következő Ayala Sender képviselőasszony. Még egy dolog elnézést. Harmonizálták az alapok szabályait egymás között, és itt a legjobb gyakorlatokra támaszkodtak. A legegyszerűbb szabályok voltak a közös nevező, tehát egyszerűsítésre törekedtek eh, horizontális gyakorlatban. Köszönöm szépen, elnök asszony szót, üdvözlöm én is önt, sőt szeretnék gratulálni önnek, alelnök asszony, biztos asszony, mert nyilván láthatólag nagyon sok energiát és, és lelkesedés feláll hozzá új munkájához, ezt én nagyra becsülöm. Olyan kérdéseket is felteszünk önnek, amelyet biztosnak címzetje esetleg más biztos lehetne. Ám itt a ciklus elején fontos, hogy összeigazítsuk munkamódszereinket. Az elején több dolgot említett, például a kézi vezérlés, a mikromanagement jelenségét, amely általában kárára jár az általános menedzsment minőségének a költségvetés szintjén is. Aztán beszélt a költségvetési megszorításokról, jól tudjuk, ez mindenhol érzékelhető, nem egyedi jelenség. Az is nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság többet kell elérjen ugyanannyi forrással, ez csak jobb teljesítménnyel lehetséges, hogy ugyanazon összeg többet hozzon, a szigorúbban végrehajtott költségvetések mentén. Ezzel maga is egyetértek, tehát jobban koncentrálnunk kell a kiadásokra, világosan értékelve bármely a költségvetés végrehajtása adódó nehézséget, felszámolva azt, és a kötelezettségvállalásokat össze kell kapcsolni a kifizetésekkel jobb számon kérhetőség mentén. A novemberi konferencia is erről szólt, a költségvetési eszközök, a célok elérése, az is téma lehet, hogy az európai igazgatás hogyan működhet hatékonyabban mindezen célok érdekében. A hosszú távú megközelítésre van szükség a menedzsment tekintetében is, végrehajtva a, a beruházásokat, és ez mindenhol kell érvényesüljön. Ön hogy érzi? A most a költségvetési tárgyalások során érzékelhető -e ez a törekvés? Van-e törekvés arra, hogy hosszú távon a célokra, a megtérülésre, az eredményességre koncentráljanak már most a költségvetési tárgyalások során? Érzékelőn ilyen elmozdulást? A költségvetés folyamatában tudni később már nagyon nehéz megváltoztatni, és nagyon nehéz egyik napról a másikra változtatni de a cél irányultság, a teljesítmény orientáltság, az eredményekre volt törekvés a szembevőszék jelentőségben is pozitívan jelenik meg. A mezőgazdaságot vizsgál például ötféle intézmények kellett, hogy kapcsolatba tartsanak azok a kedvezményezett gazdák választók közetemben, akik támogatást kaptak. Novemberben a konferencián lehetnek azok az ajánlásokra is koncentrálni, amelyeket szembevőszék fogalmazott meg, és amelyek az egyszerűsítést irányozták elő az eljárásokban, és amely mindenki életét könnyebbé tenné, lesz, felszámolhatnánk azokat a párhuzamokat és átfedéseket, amelyek továbbra is fennállnak, például az audit feladatok ellátásában is, a végrehajtásban. Hát vége az időmnek, akkor ennyi ennyit eh, szorítkoznék. Szerintem épp elég kérdést tettem fel. Meg elég gondolatot vázoltam föl. Köszönöm előre a válaszait. Meg az írásos válaszokat is. Köszönöm, alelnök asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy elküldték a, a, a költségvetésre vonatkozó kérdőjévet, meg a kérdéseket arról, mit lehet tenni a jövőben e téren. Annak mikéntje, ahogy jelenleg végrehajtjuk, illetve ha tárgyalunk a költségvetésről, no erre nagyon nagy hatással van az EU költségvetés forrás átalakulásának a tényleges saját költségek voltak korábban a főforrás, most pedig a GNI-ból, a, a tagállamokból való százalékos befizetésekre került. Tehát a hangsúly, ez hatása van az egész folyamatra. Utóbbi, az utóbbi módszertan ugyan jobban kiszámítható, még a korábbi saját forrásokból történő költségvetési bevételek nem voltak olyan jól megjósolhatók. A GNI bevételek előrejelzhetősége javul, egyre javul is. Minden hónapban beszedjük a tagállamok mindegyikétől a rájuk eső részt, ugyanakkor igen jelentős terhet is viselnek, amely feszültséget teremt a nettó befizető és kedvezményezett tagállamok között, meg azok között, amelyeket mondjuk a kohézió érdekeljében, még másokat az agrár támogatások, megint másokat a K plusz F. És a költségvetés folyamatában az MFF tárgyalások során érzékeltük ezeket a feszültségeket, és azt, hogy ezek a tárgyalások egy ilyen többszörös alkú folyamattá alakulnak, melyek végső soron nem feltétlenül nem az EU hozzáadott értéket, és nem az eredményeket célozzák meg, hanem az alkú folyamat belső törvényeszerű szerint alakulnak. Ez egy összetett probléma, amelyet csak rendszerszerűen tudunk kezelni, mert hogy rendszer probléma. Létrejött egy munkacsoport, én is tagja lettem ennek, és reméljük előre tud lépni Ám azt is tudjuk, hogy az EU költségvetés ügyeiben egyhangú többségre van szükség a döntésekre, úgyhogy ha a Monti csoport ha majd elkészíti jelentését, meglátjuk, az hova vezet. Az Európai Bizottság, mint tudják, támogatja azt, hogy legalábbis nagyobb részben saját forrásokból táplálkozzék a költségvetés, az EU költségvetés, és ne csak tagállami befizetésekből. Meglátjuk, hogy a Monti Bizottság munkája milyen változásokhoz vezethet majd. Egy dolog már most levonható tanulságként, ugyanbár új vagyok, ahogy önök is mondták, e poszton, ám az első költségvetési tárgyalásom annyit megtanultam, hogy bár a mostani költségvetés paraméterei adottak, ha korábban tudunk lépni, korábban tudunk, tudjuk megállapítani a költségvetési hatás, hatóságok álláspontját, az hasznos lehet az egész folyamatra, javít a tárgyalásokon minőségén, és jobban tudjuk azt fókuszálni arra, hogy mi is a célja a költségvetésnek, semmint, hogy azon veszekednénk, hogyan tudjuk felosztani a tortát a tagállamok között. Azt is be kell látnunk, hogy a tagállamok is nagyon nehéz időkön mennek át, úgyhogy együtt is érzek a költségvetési tárgyalásokon résztvevők nehézségeivel, amely hát főleg abból adódik, hogy maguk a tagállamok is nehéz időket élnek meg most tanában. Mégis meg kell találjuk annak a jobb módját, hogy az évi alapon működő költségvetés jobban működjön az európaiak számára azok hasznára. A második kérdése az egységes auditrendszerről szólt, Egy lépés már megszületett, ezt a korábbi válaszomban is említettem, ez pedig az egyszerűsített költségopciók és a, a, az egyes alapok működésének harmonizált szabályai. Mert hát hangsúlyoznom kell azt is, hogy a szervezeti hatékonyság ügyében is haladunk, azt vizsgálva, hogy a bizottság belső struktúrája milyen hatással lehet ezek erre. Az egyes országfelelősök, tisztviselők és a témafelelősök, kutatás, mezőgazdasági felelősök nem feltétlenül kommunikálnak egymással hatékony módon. Úgyhogy a bizottságon belül is jobban lehet harmonizálni a munkafolyamatokat az igazgatás körében. Szerintem nagyon jó döntés volt például az, hogy a költségvetés és ember erőforrás témákat egy tető alá tették a tárcámban, mert itt a, a végrehajtást egységesen lehet vizsgálni. Van-e még valami? Nincs. Parancs. Köszönöm. Vielen Dank. auf der Köszönöm szépen. Vógen kollega kettő percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a számvevőszéknek azt a kitűnő munkát, amelyet végeztek, ez valóban nagyon hasznos volt számunkra, és köszönöm a biztosnak is azt a részletes választ, amit adott a kérdéseinkre. Néhány észrevétel. Egyrészt a fizetések kapcsán eh, a hiányosságok. Nagyon hasznos volna számomra, számunkra, hogyha többet tudnánk erről, rendszeresen tájékoztatnának, és eh, tudnánk, hogy a fizetések be nem teljesítése, nem teljesítése mikor van negatív hatással az egész munkára. Hosszú ideig ismerjük ezt a problémát, említette most a magas szintű munkacsoportot, de mégis az a kérdésem, hogy sikeres lesz -e ennek a munkacsoportnak a munkája, vagy sem, hiszen sok tagállam kétejét, szkepticizmusát hallgatta, hallotta a szekintetben, hogy a magas szintű munkacsoport eredményt ér el, hogy nem csak beszélnek és beszélnek majd. Mások említették a performance, a teljesítmények fontosságát és az eredményekre való koncentráló hozzáállás fontosságát. Nos, a munkacsoport, amelyet létrehoztak, erre fog koncentrálni. Kérem, hogy tájékoztasson arról, hogy a munkacsoport hogyan fog működni, um, mikor milyen jogkörrel rendelkezik majd ez a munkacsoport, mikor kezdi a munkáját, milyen vég, mit fog végezni. Utolsó észrevételem pedig az éves jelentésekre vonatkozik. Gyakran a hiba százalék magasabb, mint 2 százalékos, és minden évben azt mondjuk, hogy csökkenteni akarjuk a hiba százalékot de persze hiba százalékon túl további kérdésekre is figyelni kell. Önhöz és a számvevőszékhez is kérdezem a, intézem a kérdést, hogyan beszélhetünk teljesítményről, performance-ról, úgy, hogy ne ragadjunk meg a hiba százaléknál. Köszönöm. A viceprezident. Alelnök asszony, tessék. Uh, on the, uh, uh, the question on, on shortfall of uh, pay... Ami a fizetések tekintetében a sortfol vagy a hiányosságokat illeti, mondok néhány példát az előző munkakörömből, a humanitárius biztos si munkakörömből. Bennünket érintett elsősorban, és a legsúlyosabban az, amikor nem állt rendelkezésre megígért pénzmennyiség. Máshonnan megvizsgálva a kérdést azt mondhatjuk, hogy nem rekeszt, rekedtek meg a kifizetések, nem, hanem az előfinanszírozási átutalások megtörténtek. Egyetlen program sem, finanszírozása sem rekedt meg emiatt a finanszírozási nehézség miatt, nehézségek miatt. Hogyan oldottuk meg például a kohéziós politika területén úgy, hogy a tagállami hozzájárulást úgy csoportosítottuk át, hogy a programok végrehajtása ne szenvedjen kárt. Tehát ha a kohéziós politika kerület területén kifizetendő számlákat vizsgáltuk meg, akkor um, itt um, a tagállamok részvállalását az pénzügyi nehézségek időszakában megnöveltük, azért, hogy a programok futhassanak. De ezt igazságosan osztottuk el a tagállamok között, és persze a programok több évesek, tehát végezetül a program végén az EU költségvetésé azó pénz és a tagállamok költségvetéséből származó pénz kiegyenlítődött, kiegyenlítette egymást, illetve a program alapjáni arány beállt, de amikor megakadtak a fizetések a bizottság részéről, akkor a tagállamok nagyobb szerepet vállaltak. Persze mindig egyeztettünk a tagállamokkal. Nos, a humanitárius segélyek területén pedig úgy jártunk el, hogy mondjuk a kis civil szervezeteket, akik számára néha az egyedüli bevétel, amelyek esetleg egyedül vannak jelen a területen. Nos, ők a számukra az előzetes kifizetések csökkentése végzetes lett volna. Ezért tehát, amikor láttuk a kifizetések területén jelentkező nehézségeket, már jó előre a Vörös az ENSZ különböző szervezeteivel, a nagy szervezetekkel egyeztettünk, hogy fogadják el a súlyosabb előzetes kifizetési csökkentéseket, mondjuk 80% helyett kevesebbet fizettünk nekik, akár 50 vagy 40%-ra csökkentettük az előzetes kifizetést, azért, hogy a 80%-os prefinanszírozást a kis civil szervezetek számára fent tudjuk tartani, és ne veszélyeztessük az ő működésüket. Persze, kockázatokkal jár ez az egyeztetés, de hogyha jól ö, kezeljük ezeket a kockázatokat, akkor azt gondolom, hogy a fizetések ütemezését másként is át, át lehet alakítani, úgyhogy ne veszélyeztessük a programok működését. Nem tudok olyan programról, gyakran szegezték nekem ezt a kérdést, nem tudok tehát olyan programról, amelyek lettek volna ezen oknál fogva. De nagyon sok olyanról tudok, ahol a kifizetéseket át, át kellett alakítani, a kifizetések struktúráját át kellett alakítani, főleg az előzetes kifizetések részaránya tekintetében. Ezt a munkát így végeztük el, így próbáltuk a problémát megoldani. Mondom, a általános szabály az volt, hogy a kis civil szervezeteket keves, kevésbé sújtotta ez a megszorítás, a nagyokat inkább. Igyekeztünk tehát arra koncentrálni, hogy a KKV-k, a kutatók, a kis civil szervezetek ne szenvedjék meg ezt a pénzügyi megakadást, a pénzügyi, a foly, pénzek folyosításában jelentkező problémát. Mond, volt itt még egy kérdés erre, ezt mondhatom. Nem látok én a jövőben, nincsen varázsgömböm, de Barózó úrnak, az előző főnökömnek is feltettem ezt a kérdést. Megkérdeztem tőlem, mit gondol? Milyen esélyünk van arra, hogy a saját források eh, restruktúrálása irányába el tudjunk lépni? Barózó elnök, aki bölcsember, azt mondta, gondolkozott épített, és azt mondta, hát 10%-nyi esélyt látok. Hogy ez most pontos, ez a 10%-os becslés, vagy nem, ezt nem tudom megítélni, de nagyon komolyan mondva. A 10%-ot is pozitív jelnek tartom. Komolyan kell jeleznünk ezt az igényünket, nagyon komoly dologról van itt szó az egyik ügy, amelyben mind, ez az egyik olyan témakör, amelyben minden lehetőségünkre álló lépést meg kell tennünk, át kell alakítanunk a költségvetés belső struktúráját. Nem tudom, mit lehet így elérni, de ez a feladatunk. Ami a harmadik kérdést illeti, a, a performance irányú megközelítésről felállítandó munkacsoport vonatkozó kérdést illeti, négy fél, a bizottság, a számvevőszék, a parlament és a tanács vesz majd részt ebben a munkacsoportban. Éppen most határozzuk meg a munkacsoport hatáskörét, a négy intézmény jelöli a résztvevőket, és terveink szerint idén június 1-től állna fel ez a munkacsoport. Persze jobban örülnék neki, hogyha még gyorsabban működésbe lépne ez a munkacsoport, de a tapasztalat a múltból azt mutatja, hogy időbe tellik, amíg a résztvevőket jelölik, és minden, mind a négy intézményben szenzusos jelöltre van szükség. Hát a bizottság esetében egyszerű a jelölés. Azt gondolom, hogy a számbevőszék esetében sem okoz ez bonyodalmat, de visszagördítem a labdát a parlament térfel, térfelére. Kérdezem, hogy mit gondolnak, mikor tudják jelölni önök a munkacsoportba való résztvevőjüket? Hát nem is tudtam, hogy Barózó elnök ilyen optimista. Hát 10 százalék, ez már tényleg nagyon magas részarány. Válli képviselő két percben. Grazie Presidente, grazie alla Commissione. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos asszony. Elnézést kérek, hogy hátat fordítok önnek, de a mikrofonba kell beszélnem, úgyhogy nem tudok önre nézni. Egy kérdésem van a saját források tekintetében, illetve a Monti Bizottság tekintetében. Ez az euroszkeptikus részemet erősíti meg, hiszen képtelenek vagyunk egységesíteni kifizetések rendszerét, Kép, képtelenek vagyunk a korrupció ellen, a szervezet bűnözés ellen fellépni. Ezek a kérdések a napirend, napirenden vannak az EU szintjén és a tagállamok szintjén, és akkor kérdés, hogy mit akarunk elérni? Nem folytathatjuk így, és aztán még az euró bevezetése is csak ne, illetve az euró krízis még súlyosbította ezt a helyzetet, és akkor azt látjuk, hogy a tagállamok nem akarják folytatni ezt a rendszert, a gazdasági privilégiumokat nem akarják fenntartani, hát hogy akarjuk most aztán még megnövelni megnövelni saját forrásokat? Úgy gondolom, hogy megengedhetetlen már, hogy olyan támogatásokat biztosítsunk, amelyek nem munkahelyeket teremtenek, hanem mindenfajta um, tanácsadói díjak kifizetését teszik lehetővé vagy pedig figyelnünk kell a képzési támogatásokra, az ifjúsági garanciára, itt is rengeteg a visszaélés. Olyan tanfolyamokat tartanak, aminek semmi értelme. Az állampolgárok azt mondják, hogy arra volna szükség, hogy a régiókat és a helyi pénzek, fel, pénzek helyi felhasználását ellenőrizzük hiszen azt mondják, arról számolnak be az állampolgárok, hogy súlyos a visszaélés, egyszerűen nincs, tudjuk kinek a zsebébe vándorol a pénz, de nincsenek számlák, nincsen komoly elszámolás. Átláthatóságra van szükség. Rengeteg ö, szép tévé reklámot látok arról, hogy milyen szép volna Európa, de ezekről a visszaélésekről nem beszélünk. Sokkal inkább olyan eszközökre van a szükség, amelyel a közpénzek felhasználását ellenőrizhetünk. Például az internet volna egy ilyen lehetőség. Tehát nem arra van szükség, hogy zárt ajtók mögött döntsenek, be kellene vonni az állampolgárokat a döntésbe, és bizony az internet erre lehetőséget teremt nem az 1800-as években járunk, hanem az új évezred első évtizedében. Egyszerűen lehetőségünk volna arra, hogy többet kommunikáljunk az állampolgárokkal. Be kell vonni az állampolgárokat, a régi kommunikációs forma igazából már nem működik, az új kommunikációs csatárnákat kell kihasználni, és elnézést, hogyha túl hosszan beszélni. Par- beszéltem volna, parancsoljon alelnök asszony. Um, Először is a saját forrásokról. Meg akarnám előzni, hogy bárki azt gondolja, hogy um, a GDP-ből származó 1% ne volna saját forrás. Nem, hát ez saját forrás, de persze a tagállamok GDP-jéből származik. Az elmúlt hét év nagyon nehéz, nagyon súlyos volt minnyájunk számára. De látni kell, hogy a költségvetés működik. Ez is egy nagy, nagy dolog. És bár nagy, néha filozófiai természetű vita is van a tagállamok, a parlament és a bizottság között, ennek ellenére sikerült az európai állampolgárok érdekét szolgálni a költségvetéssel meg nem szeretném, hogyha olyan benyomással távozna bárki is ebből az teremből, hogy ez idáig az eredmények az embereket nem foglalkoztatták, tehát hogy milyen eredményre jutunk a pénzzel. Ez egyszerűen nem volna igaz. Azonban az igaz, és azt hiszem épp a számvevőszék képviselője beszélt erről, hogy úgy járunk el, hogy először kifizet, elköltjük a pénzt, aztán számlázunk, utána megnézzük, hogy mi a végeredmény. Nem. Ezt, ezt a folyamatot meg szeretnénk fordítani. Először azt vizsgáljuk majd meg, milyen célt akarunk elérni a pénzzel, másodszorban azt, hogy milyen eszközökkel érjük ezt el, és utána azt, hogy hogyan lehet elkölteni a pénzt. Valóban, tehát arra kell figyelni, hogy milyen eredményeket érünk el a pénzzel. Nézzük a 2007-2013-as időszakban a kohéziós politika politikát. Vagy ön beszélt az internetről. 5 millió embert a kohéziós politika támogatásával láttunk el széles sávú internet eléréssel. 6 millió ember, majdnem 6 millió ember fér hozzá különböző a csatornázáshoz, tiszta ví, ivóvízhez. Tízezer munkahelyet teremtettünk a vidéki térségeken. És 15 millió embert így vagy úgy jobban felkészítettünk a munkahelyen, munkavilágában való részvételre. És igen nagy hatása volt rám az a tény, hogy azokban az országokban, ahol megfelelő információkat kaptunk, a országban például és fél os GDP növekedést értünk el, más 1,8%, Litvániában 1,5%, Lengyelországban. Ez egy növekedés, mely az EU költségvetési forrásainak köszönhető, és persze minden állampolgár és az EU javára válik. Voltak éppen tehát azt látjuk, hogy igenis arra koncentrálunk, hogy milyen munkahelyek és hány munkahely jön létre, illetve az EU költségvetési forrásaiból származó haszon kellőképpen el, megfelelő elosztású-e. És igazabban a legjobb módon költjük el a költségvetési forrásokat. ha egy európai kampányt indítunk útjára, akkor például a legjobb módja -e a pénzek felhasználásának, hogy a magán tévétársaságokat hízlaljuk a reklámaink árával. Vagy esetleg célra vezetőbbe a közösségi médiumokat megcélozni, és itt az ügyeinket hirdetni. Nem tudom, mennyire mondja komolyan ezt a csalás korrupcióról mondottakat, mi ezt nagyon komolyan vesszük. Az emberek a bizottságban nem úgy dolgoznak, hogy ah, csak le, már blokkolhassak, már múljon el a munkaidő. Dehogy is nem. Nagyon motivált munkaerők ezek. 20 évi éve a szolgálatban lévő emberekkel dolgozom együtt, és amikor beszélgetek a munkatársaimmal, megkérdezem őket, hogy szereted a munkát, szereti munkáját, hiszen magázódunk persze angolul, és azt mondják, nagyon szeretem, és igazi elkötelezettek a munkájuk mellett, nem csak bejárnak, ott töltik a munkaidejüket. Persze, hát mindenhol vannak a jók között rosszak is, eh, előfordulnak hibák, ezt nem akarom tagadni, de nem erre kell figyelni, hanem igenis arra, hogy a bizottságban elkötelezett, lelkes, szakértő munkaerő dolgozik. És azt se felejtsük, hogy mi menedzserek gyakran nem hirdetjük a jó hírt, Például az, hogy mondjuk Lettországban két és fél százalékkal nőtt a GDP az Európai Unió adófizetőinek segítségével. Az, a számbevőszék képviselőihez intézték a kérdést, hogy mit teszünk a hiba százalékkal. Azt gondolom, hogy a hiba százalék nagyon is ösztönöz minnyájunkat arra, hogy tartsuk be a szabályokat, és mérjük fel, hogy a korrupciónak milyen kockázata, milyen veszélye van, és ezzel lépjünk fel. De azt is látni kell, azt is fel kell ismernünk, hogy vannak vitatott kérdések. Például a reziduális vagy a maradvány érték, mikor végzük a korrekciót, milyen eredményre vezet ez. Az erről szóló szakmai vita folytatódik de a, annak örülök, hogy a számvevőszék is a performance-ra, az végeredményre koncentrál, arra a kérdésre, tehát, hogy mit érünk el a pénzzel. Vielen Köszönöm szépen. Manka kollega két percben. Ďakujem, pani predsednička. Ja som sa dozvedel včera... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tegnap este tízkor jutott tudomásomra, hogy ma reggel erre az ülésre jöhetek. Köszönöm a meghívást, a Költségvetési Bizottság tagja vagyok, és nagyon örülök, hogy eljöttem, mert nagyon érdekes és hasznos volt eddig ez az ülés számomra. Tisztelt biztos asszony! Az Európai Unió output kapacitását növelte. Most már a tudósoknak nem kell táblázatokat kitölt, kitölteniük, így mintegy 20%-kal csökken a felesleges munkateher, és a valós munkájukra összpontosíthatnak. Ami a számvevőszéket illeti, most azt hiszem, hogy mindenkinek el kellene olvasnia a számvevőszéki jelentést, nem csak az önök szakbizottságának, hanem mindenkinek. Nagyon hasznos ez a jelentés. A számvevőszék volt az első olyan szervezet, amely külső auditot végzett saját szervezetére nézve, ez pedig a termelékenységet növelte, illetve operatív költségeket takarított meg. Azt hiszem, hogy ez a helyes irány, ez talán motivációt jelenthet mások számára is. Ami pedig a korrekciókat illeti, valóban ezt az ostort kell használnunk a tagállamokkal szemben, hiszen így javíthatják munkájukat, azonban szeretnék rákérdezni a korrekciók mechanizmusára, működésére. Mi a helyzet a korrekciók szigorúságával? Lehet, hogy növelni lehetne ezeket a korrekciókat, és így több pénzt takaríthatnánk meg. Aztán az elnökasszonyhoz fordulok. Az európai intézmények munkavállalói esetében. Lehet, hogy meg kellene vizsgálnunk azokat a szervezeteket, ahol óriási a fluktuáció, meg kellene nézni, hogy ez miből adódik, és meg kellene próbálni megoldani a problémát. Ami a saját erőforrásokat illeti, a jelenlegi finanszírozási és költségvetési rendszer az EU-ban nem teljesen világos az állampolgárok számára. Más adórendszerek mögé bújik, ez azt jelenti, hogy egy intelligens költségvetésre lenne szükség, amely lehetővé teszi az EU számára, hogy a célkitűzéseket megvalósítsa, anélkül, hogy az Európai Uniós állampolgárokra nehezedő terke, terheket súlyosbítaná. Természetesen a bizottság mindezt nem tudja bevenni a programjába, hiszen a parlament vagy a tanács részéről szükséges erre vonatkozó javaslat. Aztán a Kínából, illetve más országokból érkező import, ra kérdeznék rá, ezek a termékek rengeteg széndioksziddal járnak, és nem vagyunk versenyképesek. Mit gondolnak esetleg egy környezetvédelmi adóról ezen termékek esetében? Biztos asszony. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ami a korrekciókat illeti. A korrekciókat nem önmagukért végezzük, hanem azért, mert van, vannak hibák, amelyeket korrigálnunk kell, vagy amiért kompenzációra van szükség. Megpróbáljuk a korrekciók mértékét megfelelően meghatározni. Vannak általány korrekciós ráták, illetve vannak ö, olyan korrekciók, amelyek konkrétan a hibák arányában alakulnak. Az általányok mértéke nagy mértékben változik. Megpróbáljuk a rendszer szintű hibákat kiküszöbölni, annak érdekében, hogy a jövőben ezek ne kerüljenek ismét be a rendszerbe. Két típusú korrekcióval dolgozunk. Az első az, amikor a korrekció mértéke mértékét, illetve összegét más programokra is föl lehet használni. Mit is jelent ez? A tagállam megkapja ezt a pénzt, és bármilyen célra felhasználja. Aztán vannak nettó korrekciók, ezek rendkívül fontosak, ezeket akkor alkalmazzuk, amikor a rendszer arra kellett volna felhasználni, hogy a hibát kiszúrjuk, azonban a termelékenység vagy az output továbbra is hiányzik a tagállamok részéről, óvatosan kell eljárni ezzel a korrekcióval, de nem szabad e, nem szabad e, ettől sem elriadni. Ebben az esetben a jövőbeli programokra nem kapják meg a tagállamok a forrásokat. Ami a saját erőforrások átláthatóságának kérdését illeti, honnan is jönnek ezek a pénzek, illetve más kreatív források. Például ugye említette a környezetvédelmi adót, mások ugye a színadóról beszélnek a carbon tax kifejezést hangoztatják. Igen, a Monti csoport pontosan ezeket a gondolatokat próbálja feltérképezni, illetve megvizsgálni. Véleményem szerint ez inkább a jelenlegi forrásokra összpontosít, mármint hogy a Monti csoport, nem pedig az új forrásokra, hiszen az új források esetében nem tudjuk, hogy mi történne bizonytalanul tekintünk a jövőbe ezek kapcsán. Egyetértek azzal, hogy az lenne a legjobb, hogyha a pénzek fölhasználását egyértelművé tudnánk tenni, és az állampolgárok számára nyilvánvalóvá válna, hogy mit is teszünk ezekkel, mi hova is folynak ezek a pénzek. Aztán az előző hozzászóló rámutatott arra, hogy az embereknek tudniuk kell, hogy mire is költjük ezeket a pénzeket. Az egyszerűsítés nem csak a hiba százalék csökkentéséről szól, hanem azt is jelenti, hogy arról is szól, hogy az állampolgárok lássák és navigálni tudják az ilyen jellegű információkat, és saját maguk ellenőrző funkciót tölthetnek be. Az egyik eh, leginnovatív projektben én is részt vettem Indonéziában. Akkor a közösségek visszanemtéríthető támogatást kaptak. Egyetlen egyféleképpen lehetett ezt ellenőrizni. A támogatással kapcsolatos információk nyilvánosak voltak, tehát hogy mekkora ez a támogatás, kinek adjuk ezt a támogatást, ezt nyilvánvalóvá tették nyilvánossá tették a faluban, tehát így látható volt, hogy kifelelős a pénz felhasználásáért, mekkora pénzről van szó. Ez azt jelenti, hogy mindenki auditorként, ellenőrzőként léphetett föl. Köszönöm. Az amerikaiak csinálnak valamit, és érdekes, amit csinálnak. Meg kéne nézni. Egyszer ha utazzunk. Ashworth kollégai a szó, ám szeretném üdvözölni először is, mint új póttagot a Kokobuk körében. Parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném üdvözölni azokat az auditorok és a bizottság által tett megjegyzéseket, melyek a kultúraváltást irányozzák elő. Különösen a teljesítmény kultúra elterjedését és a pénzért értékelv elterjedését üdvözlöm. Négy gyors megjegyzésem volna, kommentálva ezt. A parlament most a Lisszaboni szerződés égisz alatt működik. Ez azt jelenti, hogy új területen mozgunk. Ám azt is jelenti, hogy 50%-os döntési hatalmunk van, kiadási hatóságként is jelentős mértékű közpénzek felett döntve még sincs a parlament, vagy annak bizottsága nem bír felügyeleti ellenőrzési joggal. Hoppá! Lehet, hogy érdekes volt. mivel durván félbeszakítottak, azt voltam mondandó, hogy nincs felügyeleti hatóságunk. Ám a tagállami kormányok és az, azok által működött bizottságok bírnak hatáskörökkel. Ha nekünk is hasonló szerepünk volna, akkor a, a közpénzek elszámoltatósága nagyban hozzájárulna ahhoz, hogy a teljesítménykultúrát erősítsük Másik megjegyzésem a számvevőszéket illeti. 4,7%-os hibarányjal dolgozva szerintem mindenki azt gondolja, hogy ez 4,7%-kal több, mint kéne, ám nem élünk tökéletes világban. Mégis nem segítene bennünket, különösen a kedvezményezett állampolgárokat, akik nem látják át ennek mértékét, hogyha benchmarkként alkalmaznánk más összevethető szervezetekkel összevetve. Például a washingtoni tavalyi költségvetési bizottsági útra emlékezek, amikor döbb, döbbenten láttuk, hogy hogy válaszoltak a szövets, amerikai hatóságok, a szövetségi hatóságok arra, hogy ó, bárcsak 4,7 lenne náluk is. Tehát nem akarom én egyáltalán fölmenteni a 4,7%-ot, de a közvéte szempontjából fontos volna összevetni más szervezetek hasonló értékeivel. Aztán aggaszt bennünket az a kifejezés, amit gyakran használnak és használunk, a ki nem fizetett számla problémája. Ha a bankmenedzseremnek azt mond, beszélek el, azt mondja, hogy hát akkor maga túl sokat ad ki, vagy nem keres eleget. Úgyhogy a való életben ilyen nem állhat elő, e szimptomák láttán meg kell vitassuk az okokat. Itt is egy kulturális ö, dolog áll a háttérben, és végül az önérdek a, és az agrárpolitika végrehajtásának egyszerűsítése kapcsán. Az előző ciklusban az KAP egyszerűsítése című jelentés szerzője voltam, előtte az iparban dolgoztam, tanúsítványi és jelentések kiadásában, és szerintem ez a tapasztalat alkalmazható volna volna a kapra is. Általánosan elfogadta a parlament is, meg a tanács is. Úgyhogy nagyon ö, nagy fájdalommal láttam, hogy a mostani kap jelentősen komplexebbé vált, mint a korábbi volt, amikor a biztos az előző parlamenti ciklusban megszorongattuk, ő is belátta, hogy 15%-a bonyolultabb lett a kap végrehajtása. És ennél még rosszabb, hogy rosszul kommunikáljuk a gazdák felé, hogy anekdotát mondjak, saját választókörzetemben úgy vetettek, vetettek a gazdák, hogy nem tudták, hogy amikor aratnak, pontosan milyen szabályok érvényesülnek majd. Úgyhogy az Agrárbizottságban is egyes auditorok figyelmeztették a bizottságot, hogy egyre hogy igazán igen rossz véleményt lesz majd az év végére e politikáról, mert nagyon bonyolult a végrehajtása. Alelnök a parancsoljon. Az utolsó gondolatnál kezdem a válaszaimat. Szívesen olvasnám ezt a jelentést, eddig még nem láttam, és szívesen megvitatnám a jelenlegi biztossal is, hogy az ő egyszerűsítési munkája hogyan kapcsolódik az önök korábbi ajánlásaihoz. Remélem szorosan. Azt a kérdést illetően, hogyan lehet komparatív összevetést végezni más intézményekkel, a két százalék egy történeti benchmarkból adódik, amely inkább a magánszférában alakult ki, persze a közszféra másképp, egy másfajta, más állatfaj, és a mi programunk összetettsége különbözik, meg a célja is, a magánszféra hasonló összevethető programjaitól. Úgyhogy érdemes volna összevetni a közszférákat e tekintetben, a hasonló célokat követő szervezetek, nem tagállami vagy EU-n kívüli szervezeteket beleértve, az Egyesült Államok is érdekes összevetés kínál, ám szerintem ez inkább a számbevőszék feladata. A kifizetetlen számlák kapcsán merül fel a, a nagy dilemmánk, ahogy jön az év vége, befutnak a számlák, és vagy az időből, vagy a pénzből szaladunk ki, vagy mind a kettőből, és akkor átvisszük ezeket a tételeket a következő évre. Egy több éves program időszakban ez nem okoz nagy gondot, Úgyhogy tehát ezek, ezek, a még, ezek a még nem kifizetett, ám nem az abszolút nem kifizetett számlák. Szerintem jól kezeljük ezt, ezeket az eseteket, hogyha viszont egy, egy állam, egy vállalat vagy egy e, háztartás példáját vizsgáljuk, vannak szokok, amikor több a bevétel, mint a kiadás, van, amikor több a kiadás, mint a bevétel, Nálunk is hasonló a helyzet, de azt bizalommal mondom, hogy igyekszünk a kettőt összeigazítani. Ami az első pontbeli számon kérhetőséget illeti, én azt támogatom, hogyha lehető legalacsonyabb szintre vigyük a számon kérhetőséget, hiszen végső soron az állampolgárok fizetik ezeket a számlákat, Úgyhogy ez mindenki érdeke, hogy a legalacsonyabb szinten már számon kerülhetőség legyen. Next up the list is... Köszönjük Novakov képviselő kérszót. Alánök asszony, először is gratulálni szeretnék ahhoz a lendülethez, ahhoz az energiához, amelyet a velünk való együttműködésbe fektet. Az Európai Számvevőszék érdeke éves 2013-os éves jelentése két kérdésre koncentrált. Az egyik, az EU támogatások hozzáadott értéke, a másik pedig a költségvetés eh, teljesítménye, performanciája. Ez a két kérdés szorosan összefügg, főleg a tagállamokban, amikor eh, az össze európai gazdasági növekedés kérdését vesszük szemügyre. Kérdezem tehát, mely intézkedéseket foganatosítja a bizottság, illetve milyen intézkedéseket akar foganatosítani annak érdekében, hogy a költségvetés teljesítményét, performance-ét javítsa, és a nehézkedéseken segítsen. It, it, it is uh, very uh, important to stress... Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az új programozási időszakban, az új MFF-ben Nagyon fontos az, hogy az új időszakban tehát a fölösleges folyamatokat kikapcsoljuk, egyszerűsítsük az eljárást. Nagyon sok munkánk van még ezen a területen, ezt többször elmondtuk már. De milyen konkrét lépéseket tervezünk tenni? Egyrészt egy performancia bónuszt vezettünk be. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a pénz 6%-át valóban az elért teljesítmény alapján ítéljük oda. A nettó korrekció pedig a legfontosabb szankció, hiszen szankciókat is bevezettünk más részről. Ezek közül a legfontosabb a nettó korrekció. Másodszorban. Minden programba eredményindikátorokat építettünk be. Azt kell, hogy mondjam persze, hogy ez még sok munkát is jelent számunkra. Folytatni kell ezt a munkát, hiszen bizonyos esetekben az indikátorok túl bonyolultak, néha pedig a tagállamok újabb és újabb szintekkel állnak elő, és ezeket vissza kell nyesnünk, egyszerűsítenünk kell, és ezek gyakran nem outcome, hanem output indikátorok, nem a program hasznát, hanem csak elsődleges teljesítményét mérik. Itt fontos, hogy egyeségre jussunk. Tanulási folyamatban vagyunk, tanulunk, és a tagállamok között és a programok között is tapasztalatot kell cserélni ebben a tanulási folyamatban. Végül, de nem utolsó sorban, azt is felismertük, hogy a bizottságra hárul az a felelősség is, hogy két tagállamot, hogy azokat a tagállamokat, akik kevésbé tapasztaltak, segítsük képzéssel, a módszerek eh, átadásával, a módszerek megerősítésével, főleg a költséghatékonyság tekintetében, illetve a tekintetben, hogy hogyan lehet az átláthatóságot az ellenőrzés elemévé tenni. Az az ország, amelyet ön is és én is a legjobban ismerünk, nos hát ebben az országban, hazánkban bizony van még mit tanulni ezen a területen. Ez egy interaktív folyamat A bizottság valóban a tagállamok között és a programok között is igyekszik az információkat továbbadni és segíteni a tanulásban. Köszönöm szépen, Tajrár kollega. Ja, vielen Dank, äh, Frau Ford. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt bizottsági alelnök asszony, két kérdésem van, egy általánosabb jellegű, erről a kollégáim már beszéltek, mégpedig mit teszünk a hiba százalékokkal. Mint tudja, az elmúlt ciklusban a parlament jelentéstevője voltam, az Performance-Based Budgetinghez való át, átmenet című jelentés előadója voltam én. Nos, ebben a kontextusban szükség lehet esetleg arra is, hogy magukat a szerződéseket is módosítsuk, legalábbis a számvevőszék, a DASZ, a megbízhatósági nyilatkozat kapcsán um, mondott kapcsán mondotta, kapcsán ezt mondta, hogy szerződés módosításra lehet szükség. Kérdezem, hogy hogyan látja ezt a kérdést, sikerül-e az átlátás, átállást elérni, vagy pedig ön is úgy látja, hogy módosítani kell a szerződéseket. Aztán Derek An kollégám már felvetette ezt. Mint tudjam, a múltban az EU támogatási eszközök Gázában való felhasználásáról készült egy számvevőszéki jelentés, és a számvevőszék arról beszélt, arról írt, hogy fennáll annak a veszély, hogy az EU pénzek a Hamas kasszájába kerültek. Kérdezem tehát, hogy az EU programon belül a nyugat-szaharai térségben felhasznált humanitárius segélyek tekintetében hogy áll ez a dolog, hiszen vannak olyan szembevőszék információk, amelyek arra utalnak, hogy a poliszárió lecsipkedett pénzt, le, lefölözte ezt a támogatást. Mi több, maga az EHO is arra tett javaslatot, hogy a nyugat-szaharai támogatásokat szüntessük be, ugyanakkor pedig a bizottság szintjén politikai döntést hoztak, és nem függesztették fel a kifizetéseket. Kérdezem, hogy mit tesz, mit tervez a bizottság tenni annak érdekében, hogy az EU támogatás, az EU segélyek az emberekhez érjenek el, és ne szélsőséges, vagy legrosszabb esetben akár terrorista szervezetek eh, csipkedjenek ki ebből a pénzből, vagy pedig lopjanak el belőle. Alelnök asszony parancsoljon. A performancia alapú költségvetés szükségesé teszi a szerződések módosítását. Meg tudjuk ezt csinálni szerződésmódosítás nélkül, meg is fogjuk csinálni, de nem akarom azt a benyomást kelteni, mintha ez könnyű volna. Hiszen az Európai Unió költségvetésének hozzájárulását mérni a programok eredményében nem olyan könnyű. Üdvözlöm a számbevőszék munkáját is, a, arra törő munkáját, hogy segítsen a jó módszertant kialakítani ezen a területen. A performance-based költségvetés, az performancia alapú költségvetés ügye nagyon bonyolult, nagyon nehéz. Nem akarok olyan benyomást kelteni, mintha egyik napra a másikra ezt meg tudnánk tenni, de úgy gondolom nincsen szükség szerződésmódosításra. Egyéb iránt itt most a, a nagy nyilvánosság előtt is meg szeretném önnek, Toyer képviselő, köszönni, hogy támogatja ezt az ügyet, ezt az átállást. Azután a nyugat-szaharai kérdésről már beszéltünk ma, beszéltünk a problémákról, az korrektív intézkedésekről, ugye akkor még én voltam az ECHO-ért felelős biztos. Beszéltem a morális dilemmáról, mi szerint, hogyha mi nem fizetünk, akkor egyszerre nem jut pénz ide a menekültáborokba. Nők, gyerekek maradnának támogatás nélkül. Voltak éppen ez a halálos ítéletükkel ért volna fel próbáltuk a más donátorokat meggyőzni, megnyerni azért, hogy a végrehajtást jobban tudjuk nyomon követni, monitorozni, de ideig még senki nem vállalt részt helyettünk. Remélem, hogy utódom folytatja ebéli általa megtett erőfeszítéseimet. Gázáról szólva. Nagyon óvatosak voltunk itt már kezdetektől fogva, hogyha összehasonlítjuk a nyugat-szaharai táborok kérdését és a gázai övezet kérdését, azt mondhatom, hogy Gázában az a különbség, az volt a nagy különbség, hogy kezdetektől fogva sokkal több helyben meglévő nyomonkövetési kapacitással rendelkeztünk. Míg a nyugat-szaharai ügyben beutaztak, nem olyan gyakran az EU ellenőrei aztán hazautaztak. Bizony így nem lehet nagyon ellenőrizni. De amikor beutaznak, berüpülnek, begyipeznek, akkor persze könnyű el tussolni, elrejteni a szabálytalanságokat, de a Gázában valóban jelen voltunk folyamatosan. és az egész világ közvéleményem nagyra értékeli az EU jelenlétét, támogatását, humanitárius támogatását. Az a tény, hogy a világ legnehezebb helyein, a legnagyobb konfliktusok területén jelen vagyunk, 40 irodánk van, helyi irodánk van, akik, ahol valóban a mi munkatársaink dolgoznak, és nap mint nap a bőrüket viszik a vására, veszélyeztetik az életüket, de ugyanakkor segítenek abban, hogy az európai adófizetők pénzét jól, célirányosan költsük el. Csak így lehet ugyanis az Európai Unió pénzügyi érdekeit hatékonyan védeni, hogyha jelen vagyunk. Az ECHO 740 embert foglalkoztat, 300 ebből Brüsszelben dolgozik, 440 azonban a világban meglévő 40 ECHO irodában. Ez egy hatalmas lehetőség is, egy hatalmas erőforrás a tagállamok számára, hiszen a tagállam, és egyéb iránt a tagállamok bízzák meg az ECHO-t azzal, hogy ezt az ellenőrzést végrehajtsák, tehát bízhatnak az állampolgárok is bennünk. A hiba százalék kapcsán meg gondolom, vélelmezem, hogy a számbevőszék szeretne majd valamit mondani az előző kérdések kapcsán. Persze semmi baj, a számvevőszék meg megkapja a szót. Ám most a vita végén vagyunk, és előadóként még két kérdésem van. Nem akarok én az Európai Unió történetében a legembertelenebb emberré válni azzal, hogy, hogy azt követelem, hogy ne fizessünk a menekültáboroknak. De valóban az azért problematikus, hogy nem tudtuk például, hogy hány menekült van a menekültáborban. Legalább ennyit jó volna tudni, egyébiránt az Olaf jelentése is erről a hiányosságról beszél, amely egyébiránt 2003-as állapotokat térképez fel. De hogy, ő, hogy tegyen fel két kérdésemet? Egyrészt, a mentesítési vita során folyamatosan felmerült egy kérdés, mégpedig az, hogy a tagállamokból származó adatok nem megbízhatóak több évre visszamenőleg mindig előjött ez a probléma, de most a bizottságtól származó erre vonatkozó adatok sokkal részletesebbek voltak, és ez így megállapodható, hogy honnan ered a probléma. A probléma a téves, vagy szabálytalan, vagy nem pontos tagállami jelentéstételből ered. És így így lehetne csökkenteni persze a bizottságnál jelentkező hiba kvótát is. És éppen ezért azt gondolom, hogy érdemes volna a jó jelentéstételt eh, valamilyen módon ösztönözni, támogatni, illetve büntetéseket kitalálni a téves jelentéstétel esetében is. Kérdezem a bizottságot, hajlandó a bizottság ezügyben lépéseket tenni, ez irányba ellépni. Másodszorban. A főigazgatók ugye minden mindig kivonulnak az ügyből, és mindig fenntartásaikat hangoztatják, de kérdezem most önt a biztost, hogy mit tegyek ezekkel a fenntartásokkal. elnézést kérek a kollégákkal konzultáltam hiszen pontos választ kívánok adni a kérdésére. Ami a menekültek számának kérdését illeti, nos, nem voltam kint a terepen, e, úgy volt, hogy én is ellátogatok ezekbe a táborokba, de aztán nem jutottam el oda ebbe a konkrétából, viszont nagyon sok ilyen helyzetet láttam már, és ezzel az a probléma, hogy nem állandó a menekültek száma. Jönnek, mennek az emberek, különösen férfiak, illetve a férfiak jönnek, mennek, a nők és a gyermekek pedig állandó menekült helyzetben maradnak. A itt lakók mintegy 80%-a nő és gyermek, a számok pedig igen gyorsan változnak, tehát nagyon nehéz pontos számadatot meghatározni, ez csak akkor lehet, hogyha ellátogatunk ezekbe a táborokba. És hát ugye pontosan ez a gond. Végül egy állandó jelenlétet kellett biztosítanunk, illetve együttműködtünk a civil szervezettel, azért, hogy nem maguk a menekültek számolják meg, hogy hányan vannak a táborban, hanem egy külső szervezet. Tehát ezek olyan helyzetek, ahol korábban kellett volna gondolkodni, és mi ugye jelen vagyunk ebben a helyzetben, más donorok nincsenek, ez pedig a mi felelősségünket növeli, tehát végül ennek tettünk eleget. Ami pedig az adatok minőségét illeti, Nos, az új programozási időszak ösztönzőket ad a jó teljesítmény érdekében, illetve szankciókat határoz meg ellenkező esetben, és így tulajdonképpen közvetett formában szabályozza ezt a kérdést, hiszen a jobb, jobb jelentéstevési rendszer ugye jobb eredményeket hoz, most tehát megvan az ösztönzés, megvan a szankció, tehát nem a jelentéstevési rendszert értékeljük hanem közvetett formában történik változás. Hogy a bizottság részéről milyen további lépések képzelhetők el, nos elég nehéz tovább lépni, hiszen tagállami hatáskörbe tartozik ez a kérdés, így tehát a bizottságnak nincs mandátuma, egyébként forrása sincs arra, hogy ezt korrigálja hogy mit tehetünk még, hogy mennyiben lehetne jobban előre mozdítani az országok közötti összehasonlítást, hogy hogyan lehetne esetleg a jó gyakorlatot terjeszteni az országok között. Nos, természetesen itt van még lehetőség a fejlődésre, és természetesen mi is elvégezzük a munkánkat, a fenntartásainknak hangot adunk, azonosítjuk a problémákat, és ez alapján intézkedéseket hozunk a bizottság részéről, illetve az ajánlásaink megvalósítását ellenőrizzük, jelentéseket készítünk, és ezek a jelentések önöknél landolnak. Így önök is meggyőződhetnek arról, hogy mi a helyzet. Egy adatbázis hozunk létre idővel a tagállami teljesítésekről, illetve összehasonlítható statisztika épül így ki, ezt önök is föl tudják használni. Nem tudom, hogy ez így kellő válasz-e a kérdésükre. A kollégáimra tekintek, hogy, hogy esetleg hogy jól vezettem e le itt a sorrendet. Köszönöm, Ayla Sander asszony kört szót. Para, para, en relación a los refugiados de Tinduf, eh, confirmar... Köszönöm szépen. A saját régiómra szeretnék rákérdezni, hiszen vannak olyan családok, akik eh, néha elkerülnek a sivatagból, és így esetleg az egészségüket is javíthatják, tehát valamilyen csereprogramok keretében. Nincs igazából konszenzus annak tekintetében, hogy az ilyen programokat hogyan lehet folytatni. Ott van az Algéria, Marokkó konfliktus. Csak annyit akartam mondani, hogy nagyon sok család az én régiómból befogad gyermekeket egy bizonyos időre, és így azok a gyermekek na, jobb gondozást kapnak. Aztán ezeknek természetesen vissza kell térniük. Az ENSZ még nem tudott megfele- megfelelő keretet biztosítani ennek a folyamatnak, de minden esetre ez egy nagyon fontos segítség. Nem, Vali úr, ne nyissuk meg újra a szó, hozzászólást, Isten, de röviden megadom a szót önnek. Csak egy perc, csak egy perc. Csupán annyit szeretnék mondani, hogy nem kaptam igazából választ a kérdésemre, tehát két pontot szeretnék pontosítani. Egyrészt az átláthatóság. Egy olyan mechanizmusra volna szükség, amelynek segítségével a strukturális alapok pénzeszközeit úgy lehessen felhasználni, hogy ne legyen visszaélés. Tehát egy olyan eszközre, instrumentumra volna szükség, amelynek segítségével nem csak a utalt pénzt és a projekt címet lehetne látni, hanem az állampolgárok szeretnék látni a számlákat és a hozzáadott értéket felmutatva. Hozzáférhetővé kell tenni ezeket az adatokat, ez volt az egyik kérdésem, hogy látta erre lehetőséget. Örülök persze annak, hogy az új államokban nő a gazdaság, de hát persze nagyon más a pénzügyi helyzet, vagy a munkavállalók helyzete az új tagállamokban, mint a régi tagállamokban. Tehát azt gondolom, hogy Olaszországgal, Franciaországgal, vagy az alapító államokkal nagyon nehéz összehasonlítani az új tagállamok helyzetét. Ráadásul a globalizáció éppen bizonyos országokban, az alapító országokban az ipar elvonulásához vezet, de deindustrializációhoz vezet, és voltak éppen az új tagállamok a régi tagállamok kárára gyarapodnak, ezt, ezt is kijelenthetjük. És ez persze a nacionalista hangokat erősíti. Kérdezem tehát, hogy mit tervez a bizottság ez ügyben. Kérdezem a biztos asszonyt, hogy szeretne válaszolni erre a kérdésre. Nos, tulajdonképpen a tagállamok ezt megteszik, minden tagállam ö, közétételi kötelezettséget kell, hogy vállaljon a bizottsági projektekre vonatkozóan, tehát nemzeti szinten kezelik ezt a kérdést. A nehéz kérdés az az, hogy mennyire hozzáférhető ez az információ, mennyire egyszerű, mennyire kezelhető, hiszen néha annyira részletes, és ugye sokszor a több nem jobb Vizsgáljuk ezt a kérdést, és azt mondhatom, hogy voltak projektek, amelyek sikereseknek bizonyultak. Például a Világbank esetében egy olyan adatbázis hoztak létre, amelynek az volt a címe, hogy Világbank eredmények. Ez most már egy applikáció, korábban egy weboldal volt. Ország szinten lehet keresni, ország szerint, régió szerint, tehát valóban kezelhető információ ez így. Természetesen itt mintegy 30 milliárd euróról beszélünk évente, a bizottság esetében pedig több mint 40 milliárdos ez az összeg. Tehát a világbank adatbázis egy kicsit kezelhetőbb. Ez nem szeretném azt a benyomást kell tenni, hogy ez a módszer teljesen átülthető, átültethető a bizottságra, de minden esetre fontos, hogy kezelhető legyen az információ, és ne árasszon el bennünket. Tehát a teljesítmény központúság ebben az esetben is érvényesül. He would appreciate such an app. A mi szakbizottságunk nagyra értékelne egy ilyen alkalmazást. Most a számvevőszék tagjának Lázaró úrnak adom meg az volt, hogy az a kérdésekkel meg a kommentárokra reflektáljon. Thank you, Madam Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a képviselők meglátásait, meg kérdéseit. Rövid leszek nagyon. Csak azokra a kérdéseket érek ki, melyet Von úr tett föl az éves jelentéssel kapcsolatban, meg az Ashworth úr által felvetett ügyre, a hiba százalékokra. Meg okból úr aztán, aki a teljesítmény fejezetet felelős, ő majd beszél a teljesítmény kérdésekről utánam. A von úr által felvetett ügy az éves jelentés tárgykörében. Az EKA igyekszik hozzáadott értékinformációt is közé tenni az éves jelentésben, úgy, hogy a jogalkotási hatóságok az önök szakbizottsága meg a tanács beszerezhessék a megfelelő tájékoztatást feladataik ellátásához. Most vagyunk a végső szakaszában azoknak a megbeszéléseknek, meg döntéseknek, melyek azt célozzák, hogy javítsuk az éves jelentésben található teljesítmény információt. költségvetési és pénzügyi menedzsment információkat, és mindeközben folytassuk a DASZ-ra vonatkozó munkát, az a tervünk, hogy forrásokat tudunk mozgósítani az előbb említett célok, tehát a több teljesítményinformáció, több költségvetési információ elérése érdekében támaszkodva egyre inkább, ahol lehet, más auditorok munkájára. Így aztán. Most aztán Ashworth úr hozzászólását reflektálnék, arra a kérdés, hogy vannak-e olyan felső szintű audit szervezetek, melyek jelentést készítenek a meg nem felelés, a költségvetési meg nem felelés eseteiről. Mi az EK-nál nem tudunk más európai felső szintű intézményről, mely hasonló jelentéseket készítene a DASZ-hoz hasonlítható módon, a szabályosságról. Önök is megerősítették, és én is tudom, hogy az Egyesült Államokban a, szabályt, a költségvetési szabálytalanságok szintjét valamiképpen mérik és publikálják, és önök szakbizottságában vagy a GAO, vagy annak egy képviselője tett olyan kijelentést, hogy készítenek jelentés egyes országokban a szabálytalanságokról, és ez összevethető a mi által publik, általunk publikált szinttel. De itt nem, arról, nem az a cél, hogy összevessük a, a számvevőszég által kalkulált hiba százalékot bármely más a világon máshol mért hiba százalékkal. Nekünk nemzetközi normákat és standardeket kell alkalmazni, audit standardeket a közszektorbeli folyamatok értékeléseben és ezen standardek, meg a szakmai döntések fényében, melyeket ezek a standardek határoznak meg, kell meghatározzuk a materiális hiba szintet, amelyet 2%-ban határoztunk meg ezt világszerte a magánszektorban is, meg a közférában is hasonlóképpen alkalmazzák, ilyen értelemben az általunk jelentett hiba százalék és a materiális küszöb közötti különbséget lehet mérni és összevetni. Parancsoljon, uram. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a szakbizottság tagjainak, hogy érdeklődéssel fordultak a teljesítmény adatok felé. Olvastam képviselői kérdéseket és kommentárokat, melyek arról szólnak, hogy a orientált megközelítésben szeretnének tovább tájékozódni. Ezért mondtam el ma reggel, és mondom el örömmel megint, hogy együttműködve a nemzeti audit hatóságokkal évente három-négy tagállamot sorra véve teljesítmény értékeléseket is mélyebben vizsgálunk a tagállamokban. Többen szóltak a számon kérhetőségről is. Hogyan lehet ezt fokozni a szakbizottságuk, illetve a parlament részéről a teljesítményt vizsgálva. Szerintem tagállami szinten az történik, hogy a parlament által kezelt különleges jelentések nagyon fontos eszközei a teljesítményre való jobb koncentrációnak. Úgyhogy a parlamenti munka e, ilyen értelembeli orientálása támaszkodhat a mi munkánkra, és a, két különleg, és a különleges jelentésekre. És ha már ezekről beszélünk, elmondom, hogy a tízes fejezetben, az éves jelentés tízes fejezetében egy horizontális értékelés készítünk a tavaly beadott érték jelentésekről, az Európai Uniós hozzáadott értékekről, meg olyan holtsúlyról, amelyet valamelyikük említett, és az látható, hogy több jelentésben is világos jelzés történik arról, hogy nincs semmilyen vagy nem megfelelő ö, kiemelése a hozzáadott, európai hozzáadott értéknek, és a holcsúly jelenségét is említjük. Köszönöm még egyszer a biztosasszonynak, hogy aláhúzta, hogy a bizottság is az eredményekre és a teljesmére fog koncentrálni. Örömmel segítjük ebelé munkájában a bizottságot majd. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ezzel a meghallgatás végén vagyunk. Köszönettel tartozom a biztos asszonynak, a számvevőknek az érdekes tájékoztatásért, a, az információkért, és persze köszönöm szépen a kollégáknak a kérdéseket is. Köszönöm az írásos kérdésekre adott válaszokat. Örülnénk, hogy ha nem kellene újton újra azt olvasnunk a számvevőszék beszámolójában, mondjuk a tízes fejezetben, hogy persze eredményorientáltan akarunk vizsgálódni. Most már jó volna, hogy ebből valós, valóság válna. Jó napot kívánunk, viszontlátásra köszönjük szépen, hogy eljöttek, a viszontlátásra folytatjuk a napi rendünket. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 14 az, äh, 11, napirendi pont. A számvevőszék 14. különjelentése hogyan számolják ki, csökkentik és egyenlítik ki az uniós intézmények és szervek üvegházhatású gázkibocsátásukat. Ladislav Balkó urat a számvevőszék részéről üdvözlöm, Patricia Sudin asszony pedig a mi előadónk, aki nincs itt, de itt van, itt van, üdvözöljük őt is. Már is megadom Balkú úrnak a szót, amely, amint elcsitulnak, elcsitulnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt Sudin asszony. Kérem, önt mondja az elnök, hogy egy picit még várjon, amíg kérem a távozókat, hogy csendben távozzanak. Csend. Ah, Vielen Dank, Frau Präsident Gressle, die Rapporteur, uh, Madame Schulin. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen tisztelt uh, Schulin előadóasszony, igen, tisztelt képviselők! Örömömre szolgál, hogy az Európai Számvevőszék nevében a 14 per 2014-es rendkívüli jelentést mutathatom be, amely azt mutatja be, hogy hogyan számolják ki az EU intézmények az üvegház kihatású gázkibocsátásukat. Az Európai Unió éghajlatpolitikája csak úgy lehet hiteles, hogyha az európai intézmények a saját éghajlatváltozás, üvegházhatású váz kibocsátásukat hitelesen számolják ki. A carbon footprint, vagy a széndiokszid lábnyom adminisztráció e-, egyszerűsítésé hozzájárulhat a kibocsátott gázok csökkentéséhez is. Azt állt a kérdés, hogy hogyan járulunk hozzá minnyáján az intézmények és az EU 2020-as céljaihoz, miszerint, hogy a 90-es szinthez képest 20%-kal csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását. Hogyan járunk tehát el, és hogyan mutatunk jó példát az állampolgároknak, az intézményeknek, és a cégeknek is, az Európai Unión belül és az Európai Unión kívül is. Nos, a számvevőszék a több mint 500 embert foglalkoztató Európai Uniós intézményeket vizsgálta meg, illetve az Európai Környezetvédelmi Ügynökség eh, széndiokszid lábnyomát is megvizsgáltuk, hiszen ők különösen relevánsak a témában. Nagyon sok ilyen intézményt vizsgáltunk tehát meg. A számvevőszék azt vizsgálta meg, hogy az európai intézmények és testületek hogyan számolták ki az üvegház hatású gázkibocsátásukat, és hogyan számították ki ezt a csökkentést az offsetting segítségével. Másodszorban Megvizsgáltuk, hogy a bizottság által, által támogatott kibocsátás csökkentési programot az Európai Eco Management és Audit Systemet, vagy az EMAS rövidítésű rendszert hogyan alkalmazták. Nos, hogyan alkalmazták, lássuk hát. Egyes európai intézmények nagyon fontos lépéseket tettek, de összességében nem alkalmaztak egy átfogó politikát, melyel az Európai Unió 2020-as üvegházkihatás hatású gáz csökkentési kötelezettségének feleltek volna meg. Több mint a, az auditált intézmények több mint a fele például nem tűzött ki maga elé kvantifikálható célokat. Az ilyen kvantifikálható csökkentése célok megfogalmazása és nyilvánossá tételi pedig nagyon fontos annak érdekében, hogy az intézmény fenntartható környezeti működését és hiteles környezeti működését biztosítsuk. Másodszorban 15 intézményt auditáltunk, mint mondtam, illetve az auditáltak közül 15 intézmény közös megközelítést alkalmaz. A, a, de nem mindenki tett jelentést, aki meg jelentést tett, az nem számolta ki mindenre kiterjedően a kibocsátott gázok szintjét, és így nem lehetett kiszámítani az EU közigazgatásának széndiokszid lábnyomát, carbon footprintjét. Ilyen módon nem tudjuk, hogy mekkora az EU intézményeknek széndiokszid lábnyoma, és ilyen módon öm, öm, nem eléggé hiteles az erőfeszítés az európai szintéren. Harmadsorban a csökkentési erőfeszítések 2005-höz képest jelentős előrelépést öm, értek el, sikerült megfordítani a növekvő kibocsátás irányába mutató tendenciát, de az eredmények főleg a megújuló energiaforrásokból származó energia elektromos áram vásárlására vezethetők vissza. Az auditált EU intézmények mind vagy, vagy teljes elektromos áramforrásokat, vagy nagy részét zöld energiaforrásokból vásárolták. Ezt ugye nulla emisszióval számolják be a széndiokszid lábnyom kiszámításába. Ezzel az egy intézkedéssel tehát jelentősen csökkenteni lehet a széndiokszid lábnyomot, de a zöld energia nem elegendő. A teljes energia igényt és az energia felhasználást is csökkentenik, csökkentenik el az épületekben, negyed sorban. Az EU intézmények nem figyelnek kellőképpen a mobilitásból eredő kibocsátásokra. Nemzetközi intézmények vagyunk, ilyen módon az utazás, az ingázás és főleg a repülővel való utazás külön kibocsátást okoz. ám a rendelkezésre álló adatok alapján nem tudtunk kellőképp, kellően megbízható adatokat összeállítani. Ötöt sorban. Az európai intézmények az önkéntes csökkentés vagy offsetting eh, lehetőségével nem élnek. Máshol a világban ez egy teljesen bevett gyakorlat. Nálunk a magas minőségi offsetting eh, nem kellőképpen elterjedt, már pedig ezzel nagyon jó választ tudnánk adni az intézmények vezetőinek aggájaira, és jelentős előrelépést tudnunk, tudnánk elérni ezen a területen. Az offsetting, tehát nem elterjedt az intézmények körében, vagy az offsetting minősége nem kellőképpen megnyugtató. Hatod sorban. Az Európa az európai intézmények nem kellőképpen használják a bizottság által rendelkezésre bocsátott eszközöket. Ami az EMAS-t illeti, az EMAS lassan terjed, 2001 óta lehet regisztrálni az EMAS programba, EMASZ programba és 2014 júniusában csupán 7 auditált intézmény regisztrált az EMAS-ba. 5 pedig a regisztráció folyamatában van. 2013 novemberében a bizottság a saját tevékenységére azonban kiterjesztette az EMASZ-t. Ami a zöld közbeszerzést illeti, azaz tehát olyan szolgáltatások és termékek megvételét illeti, amelyeknek az életciklusa zöldnek tekinthető, nos ezzel az opcióval kevesen éltek, és kevés EU intézmény használja ezt rendszerszerűen, szisztematikusan. A számbevőszék a 160 releváns és megvizsgált közbeszerzési eljárás ö, sokban, vagy nem lelt fel környezetvédelmi kritériumokat, vagy csak gyengén meghatározott kritériumokat. Múlt héten az EU pénzügyi rendeletének módosítása kapcsán külön szó van a az ebben a múlt héten elfogott jelentésben külön szó van a zöld közbeszerzés kérdéséről, és arról, hogy a zöld közbeszerzés az EU intézményeiben kevésbé szigorú elvárásokat fogalmaz meg, mint amelyeket az EU fogalmaz meg a pénzeiért pályázó intézmények számára. Ami pedig a jobb energia performanciát vagy teljesítményt illeti, a normákat nem szisztematikusan használják az új épületek tekintetében, és főleg nem a brüsszeli épületek tekintetében. Végezetül a számvevőszék vizsgálata azt is kimutatta, hogy az auditált intézmények közül egyetlen egy sem vesz részt az energiahatékonysági, az adatbankok energiahatékonyságát szabályozó önkéntes megállapodásba. Több ajánlást fogalmaztunk meg, az első a bizottságot szólítja, meg a többi pedig az EU intézményeket és testületeket általánosságban. Lássuk az első ajánlást. A bizottság egy közös szakpolitikát készítsen elő minden EU intézményre kiterjedően a széndiokszid lábnyom csökkentését szolgálandó, mely tehát az üvegház hatású gázok kibocsátásának hiteles csökkentését irányozza elő 2030-ig. Másrészt megfelelő beszámolói rendszert dolgoz, kell kidolgozni, amelybe minden releváns, közvetett kibocsátást is figyelembe kell venni, így téve hitelesé az kibocsátás csökkentése célok elérését. Harmadsorban az európai testületek és intézmények az EMAS keretén belül közös megközelítést kell, hogy alkalmazzanak, még ha ez önkéntes is. Az elismert eh, hitelesítő rendszerekkel, hitelesítő intézményekkel kell hitelesíteni az EMAS-ban való részvételt, és ez természetesen a helyi lakosság számára is előnyös lehet. Negyedsorban minden európai intézménynek minden európai intézmény regisztráljon az EMAS-ba, és csökkentse a hatály redukciója csökkenését, valamint írja mindenki alá az európai adatbankok és adatközpontok energiahatékony működéséről szóló önkéntes megállapodást. Utolsó ajánlásunk a közbeszerzésekre vonatkozik, legyenek a közbeszerzések zöldek a pénzügyi szabályok, melyek az intézményekre vonatkoznak, tartalmazzanak egy olyan passzust, amely a környezetvédelmét, illetve a fenntartható növekedés szolgálja, biztosítva ezen közben, hogy a szerződések során a best value for money elve érvényesüljön. Frau President, elnökasszony, eh, jelentéstevő asszony, köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you, Mr. Balko. Köszönöm szépen, Balko úr. Bizonyára ön is észrevett, hogy Dressle asszony elhagyta a termet, lehet, hogy azért, mert fázik. Megpróbáljunk kevíteni a fűtéshelyzeten. Köszönöm szépen, Bálkó úr, és át is adom a szót a jelentéstevő asszonynak. Kollégi najprej bi se zahvalila pristojnemu članu. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani a számvevőszék képviselőjének, Bálkó úrnak a kiváló elemzésért. Illetve köszönettel tartozom az Európai Parlament két, két képviselőnek, Széki úrnak és Csaviszki úrnak, hiszen nagyon hasznos segítséget nyújtottak nekünk, illetve segítséget nyújtottak a jelentés háttérmunkája során. Először is magunknak kell változtatásunkat eszközölnünk, hiszen az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni kell az Európai Unió belül, illetve az intézményeknél is. A számvevőszék véleményéhez hasonlóan, illetve az Európai Parlament képviselőinek véleménye függvényében egy ajánlást készítettem, ez pedig a következő. Először is úgy gondolom, hogy az Európai Uniós intézményeknek közös megközelítést kellene kialakítaniuk az üvegházhatású gázok kapcsán, és ezeket természetesen csökkenteniük kellene ehhez. Egy közös számítást kell elvégezni, és az eredményeket nyilvánosságra kell hozni. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak föl kellene lépnie, és a saját kibocsátását mérnie kellene, így hitelessé válhat a harmadik felekkel való tárgyalások során. Ezen kívül arra kérem az Európai Unió intézményeit, hogy akik még nem rendelkeznek EMASZ tanúsítványa, minél gyorsabban szerezzék ezt meg. Mindemellett az EMASZ tanúsítvány segítségével struktúrálhatjuk a kibocsátással kapcsolatos adatokat, és elérhetjük a zöld politika irányába tett célokat. Az Európai Uniós intézmények föl kell, hogy térképezzék a kompenzáció kérdését az üvegházhatású gázok esetében, és meg kell próbálniuk csökkenteni a széndiokszid lábnyomokat. Ezt teszi a számvevőszék, illetve erre ösztönzöm. Meg kell néznünk, hogy milyen intézkedéseket hozhatunk, hiszen így megfelelően választ adhatunk a fölmerülő kérdésekre. Először is növelnünk kell, jav, javítanunk kell a környezetvédelmi politikánkat az Európai Unión belül, még mielőtt a kompenzációra gondolnánk. Először is üdvözlöm azt a tényt, hogy az Európai Uniós intézmények közül vannak olyanok, amelyek kísérleti projektben vesznek részt a zöld piac terén, és nagyon remélem, hogy itt pozitív eredményekről számolhatunk be, és ez lesz a norma, a standard az Európai Uniós intézményeken belül. Ezen kívül az emberi tényező továbbra is nagyon fontos kell, hogy maradjon. Arra kérem tehát az intézményeket, illetve ezek igazgatóit, hogy képzéseket tartsanak, illetve képezzék magukat ebben a témában. Nagyon remélem, hogy az új Európai Bizottság lehetőséget jelent majd arra, hogy egy új kezdetnek legyünk tanúi, és magasabb standardoknak feleljen meg az Európai Unió, illetve az ügynökségek is. Végül üdvözlöm azt, hogy a kibocsátást mintegy 46,3 százalékkal lehetett csökkenteni a székhelyek közötti mozgás terén, itt a repülő helyett inkább vonattal utaztatjuk az embereket. A három munkahely közötti utazás mellett mintegy 9%-kal nőtt a kibocsátás a külső utazásokat illetően. Nagyon remélem, hogy a kapcsolattartás révén, révén jobban átláthatjuk, hogy hogyan térhetünk át a tettek mezeire. Köszönöm szépen. Mielőtt a megjegyzéseket, hozzászólásokat meghallgatnánk a bizottság részéről, először a képviselőknek adom meg a hangot, a szót, először is Soltész úrnak. <coughs> Köszönöm szépen, hogy megadták a szót, tisztelt kollégák. Számvevőszéki képviselő úr, illetve jelentéstevő asszony, köszönöm szépen ezt a kiváló jelentést. Nagyon fontos témával foglalkozik ez, egy olyan témával, amely az Európai Unió közszférájával foglalkozik, és az üvegházhatású gázok csökkentése a célja, illetve a zöld piac, kifejezést is hallottuk a, a jelentéstevő asszonytól, és ennek kapcsán szeretnék mondani valamit. Ahelyett, hogy az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy egy jogalkotási keretet hozzon létre, egy újat, amely, mm, amelyen mérhető a tagállamokban kifejtett hatás, és a, ehelyett a kritériumokat kellene szigorúbban, szigorúbban venni, Ez azt jelenti, hogy a zöld ajánlásokat követni kellene a tagállamoknak, de ez már benne van a tagállami jogszabályokban. Itt a következő a probléma. Nagyon sok tagállam esetében az első és egyetlen kritérium az ár nem pedig a zöld aspektusokra összpontosítanak, tehát azt kérem a bizottságtól, hogy lépjen föl, és próbálja meg meggyőzni a tagállamokat, hogy a zöld kritériumokra is odafigyeljenek, ezek nagyon fontos kritériumok. Sorry the uh, translation to... Köszönöm, hosszú időt eddig én még a tolmácsolás körbeért, ezért váltam Kaltenbach asszonyi a szó. Én is szeretném megköszönni a számvevőszék tagjának, Balko úrnak, meg Sulin asszonynak a jelentéstevőnek a munkát. Úgy gondolom az ajánlások az eka részéről, meg a jelentéstevő részéről kiegészítik jelentős mértékben, lényegi mértékben a jelentést, ám aláhúzzák annak fontosságát is, amit most, amiről beszélünk, az az, tehát az, hogy az eka jelentésének értékelés és felhasználása nem mindig nagy számú képviselő körében történik. Ez sajnálatos. A jelentésből származó és speciális jelentésekből származó ajánlások politikai munka, a politikai munkára is befolyással kell, hogy legyenek. Ezzel kapcsolatban szeretnék hangsúlyozni néhány pontot. Egyrészt a hitelesség kérdésének fontosságát. Úgy hiszem, mi, európai parlamenti képviselők, meg jogalkotók, akkor leszünk csak hitelesek, ha saját területünkön is végrehajtjuk azt, amit a kézjegyünkkel ellátunk. A 2020-as stratégiai célok tekintetében is, ha a saját intézményeink sem úgy hajtják ezt végre, ahogy ez példaértékűen kellene, hogy tegyék, akkor mi sem leszünk hitelesek. Éppen azok, akik nehezen tudják egy célokat teljesíteni, mindig kifogást találnak majd ránk mutogatva. Ezért kell az európai intézményeknek komoly törekvés kell legyen, hogy minél hamarabb maguk is végrehajtsák ezeket a célokat. És a hiányos végrehajtásban az önkéntes célok sok területen nem elégségesek az Európai Unió stratégiájában. Nagyon sok nem kötelező, nem is igazán meghatározott cél szerepel. Szerint szerintem itt is a kicsiből kell tanulságokat levonnunk a nagyobb ügyekre vonatkozóan. A tanúsítványok nem öncélú eszközök, hanem arra kell sarkaljanak, hogy a szervezetek átgondolják saját működésüket, és ez a belső kommunikáció kérdéséhez kapcsolódik. Ha azt akarjuk, hogy a CO2 lábnyomunk csökkentése a jövőben ambiciózus cél legyen, akkor ez a menedzsmentben az üzleti irányításban is meg kell határozódjék, és az ökodizájn irányelv célja nem az, hogy bosszantsa a, az embereket, hanem az, hogy a lehető legkisebb forrásra ráfordítása a lehető legnagyobb hat eredményesség szülessen, és éppen ez az Európai Bizottság feladata, hogy ezt a jövőben érvényesítse. Még egy dolog, ami nincs a jelentésben ugyan, de Sulin asszony beszélt róla, az utazás sok a parlament egyes munkahelyei között. Itt egy másik jelentésre hívnám fel a figyelmet a számbevőszéknek, amely a Brüsszel és Strasbourg közötti utazásokról szóló ECA jelentés. Az Európai Parlament több mint 70%-os támogatásságot kapott az a kezdeményezés, amely egy székhelyen működtetné a parlamentet, és ez a széndiokszid kibocsátásban hagyott lábnyomunkat is csökkenteni. Kérem, hogy ezt is vegyék figyelembe, amikor erről gondolkoznak. Köszönöm Ashworth úr a következő hozzászóló listán. Köszönöm, elnök úr. Az előző hozzászólót hallgatva szeretném kifejezni meglepetésemet, hogy sem az auditorok, sem a jelentéstevő nem kommentálta a széndiokszid kibocsátásbeli hatását annak a ténynek, hogy a parlament két munkahelyen dolgozik. Köszönöm. Ajala Szender asszony a következő hozzászóló. Sí, eh... Sí, muy bien traído, señor. Ah, pero el, el... Köszönöm. Üdvözlöm, Önt Uram. És köszönöm a munkáját. A probléma abban ragadható meg, hogy mindannyian hagyunk magunk mögött széndiokszid lábnyomot utazásaink során. Nagyon nehéz volna egyénileg meghatározni. Persze elméletileg mindenki támogatja a tele munkát, a távmunkát. Ez amúgy most egy más kérdés. A fontos az, hogy a számbevőszék meghatározza, hogyan lehet javítani a közbeszerzési szabályokat az Európai Unióban, hogyan lehet jobban auditálni, értékelni azokat a folyamatokat, amelyek működtetését a cél, hogyan lehet a környezetvédelmi tényezőket jobban figyelembe venni, és hogyan lehet több eredményt elérni ugyanakkor a forrás ráfordítással. Az én kérdésem kapcsolódik egy mindenhol felbukkanó, újra és újra felbukkanó problémához, ez pedig a környezetvédelmi audit képletek vagy formulák alkalmazása. Hogyan lehetne ezeket jobban konfigurálni? Hogyan lehetne egy jobb módon feltárni a környezetvédelmi tényezőket, munkahelyeket teremteni, gazdasági növekedést generálni. Hogy fontos volna hogyha ugyanezek a célokat már a rendelkezésre emberi erőforrásokkal tudnánk elérni. Jobban javítva a környezetvédelmi sztenderdek végrehajtását, jobb közbeszerzési szabályokat létrehozva, és a hozzáadott értéket jobban kiemelve a foglalkozatás bővítés tekintetében, és nem tudom, a számbőszék jelentések ki tudott érni erre jobban. Bárki hozzá szeretné még szólni? Ha nem, akkor a bizottságé most a szó nem volt alkalma eddig reagálni. Marki Becké úr szerepel a bizottság képviselőjeként a listámon, ám az, az meglep, hogy nem, a, hogy a a személyzeti főigazgatóságban itt, és nem a másik. Talán kifejteni, hogy az a főigazgatóságok részvétele miért alakult így a bizottság részről, miért önök képviselik a e témát. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy az első kérdésre válaszoljak. Az EMAS szakpolitikájának koordinációja a HR főigazgatósághoz tartozik a bizottságon belül, ezért vagyok én itt, ezért szólok a jelentésről. A számvevőszék jelentésének általános észrevételeiről. A bizottság üdvözli ezeket az észrevételeket, A bizottság mindent megtesz, hogy az épületek energia kibocsátásának és üvegházhatású gáz kibotása, kibo- csökkentésére koncentráljon, de célunk az, hogy tovább csökkentsük az EU intézmények széndiokszid lábnyomát. Ezért a bizottság tehát komolyan figyelembe veszi az ajánlásokat. Az Európai Unió vezető a világban a proaktív éghajlatpolitikában. Erről egyébként az Európai Tanács múlt októberi ülésen és a 2030-as bizottság által javasolt keret elfogadásával is tanúbizonyságot tett. Vonatkozik, vonatkoznak az előirányzatokat közintézményekre, az EU intézményekre és a munkatársakra is. Az Európai Bizottság az EMAS eh, audit rendszer mellett eh, elkötelezette, ezzel auditáljuk az intézményeket. Az EMAS a legjobb megközelítés, melyel a széndiokszid lábnyomot eh, az EU intézmények körében csökkenteni tudjuk. Figyelembe véve, hogy milyen nagy a bizottság, és milyen költségvetési helyzetben állunk, a, biz, a számbevészék ajánlásait 2016 közepétől 2018 végéig lépésenként fogjuk végrehajtani. Hogyha megengedik, a kulcsajánlásokra, a legfontosabb ajánlásokra szeretnék kitérni. Figyelembe azt a tényt, hogy a bizottság, figyelembe véve azt az ajánlást, hogy a bizottság egy közös politikára tegye javaslatot minden EU intézmény tekintetében, Nos, úgy gondoljuk, hogy az EMAS maga ez a közös szakpolitikai eszköz, melyel, még egyszer mondom, csökkenteni lehet az EU intézmények széndiokszid lábnyomát. Ezért tehát ezt a számvevőszéki ajánlást az EMAS további kiépítésére fogjuk alkalmazni. A üvegházhatású gázok csökkentését költséghatékony módon, és ha lehet, holisztikus módon akarjuk végrehajtani, úgy, hogy ne vesszük figy szem előre a 2030-as célokat. A kibocsátások csökkentése ö, ott, ahol a legkevesebb költséggel jár ez. Ez a jelenlegi szakpolitikánk lényege, a kötelező cél, csökkentési célokat, tehát európai és tagállami szinten határozzuk meg, de nem bontjuk ezeket le intézményekre. Ez lehetővé teszi, hogy a legjobb módon érjük el a kibocsátás csökkentési célokat, bár az EU jogszabályok nem írnak elő specifikus kibocsátás csökkentési célokat a közintézmények számára. Ennek ellenére ezen a szinten is további intézkedéseket hozhatunk, azáltal, és többek között, hogy az EMASZ-t tovább alkalmazzuk, szélesebb körben alkalmazzuk. Ami azt az ajánlást illeti, hogy a direkt és az indirekt üvegház hatású gáz kibocsátást mérjük, itt is azt tudom mondani, hogy az Európai Bizottság az emast t fogja alkalmazni az azonosítás, a, bejelentés komplex rendszerében a direkt és indirekt üvegházhatású gázkibocsátások területén. Azaz tehát az EMAS és a további intézményközi együttműködés lesz a megoldás. Az a cél, hogy harmonizáltan tudjuk kialakítani az éghajlat kibocsátású gázok csökkentése irányába tett erőfeszítéseinket. Az EU intézmények az önkéntes csökkentés mellett is csökken, követ, kötelezik el magukat. Ez a következő ajánlás. Nos, a bizottság első prioritás az, hogy igazi kibocsátás csökkentést érjünk el. De elfogadjuk azt is, hogy az úgynevezett mitigating schemeknek, vagy az önkéntes károsanyag kibocsátás csökkentési rendszereknek van ebben szerepe. Például az európai gazdasági térségben lévő légi közlekedésre vonatkozó csökkentési cél egy ilyen offsetting célnek felel meg. Ami a következő ajánlást illeti, mi szerint, hogy minden intézmény regisztráljon az EMAS-ba, nos a bizottság elkötelezett amellett, hogy kiterjessze az EMAS rendszerét minden EU intézményre, így felelve meg a számbevőszék ajánlásának. Lássuk a következő ajánlást. A zöld közbeszerzést. A pénzügyi rendelet jelenlegi átalakítása megteremti a szabályozói keretet, melyel az életciklus orientált zöld közbeszerzés végrehajtható. A biz- készítsen a bizottság ez a következő ajánlás a zöld közbeszerzések tekintetében iránymutató dokumentumot. Nos, létezik egy ilyen dokumentum, illetve dokumentum még nincs, de egy intézmény közi munkabizottság létezik a környezetvédelmi kérdésekről. Ezt egyébként jelenleg éppen az EGSB, az Európai Gazdasági Szociális Bizottság vezeti. Aztán a parlamenti jelentéstevője is tett egy-két észrevételt. Az elsőre azt mondhatom, hogy 2005 óta a bizottság a saját kibocsátásait 84%-kal csökkentettem, és ez részint a 60%-os energiafelhasználás csökkentésből ered. Ugyanebben az időszakban volt ez 60%. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen. Most megint megadjuk Balkú úrnak a szót, hogy kommentálja mindezt, amit elhangzott. Very much, uh, Mr. Chair. I would like... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni azt, amely, amit Karembach asszony elmondott a hitelességünkről. Igen, ez a jelentés rólunk szól, saját viselkedésünkről, magatartásunkról, és ezért föl kell ismernünk ennek az auditnak a fontosságát. Vannak önök, akik megemlítették azt, hogy hogyan lehetne elkerülni a kibocsátást, például az egységes székhelyen, amely Brüsszelben képzelnénk el. Ezt két helyen is szerepeltetjük a jelentésben, a 41-es bekezdésben például az szerepel, hogy a kibocsátás növekedés oka a Brüsszel és, Brüsszel és Strasbourg közötti utazgatás, Természetesen ezek az adatok rendelkezésnek állnak a parlament MSZ jelentésében. Azonban elképzelhető, hogy Strasbourg hatása, hatását túlbecsüljük, ami a széndiokszid kibocsátást illeti. A 21-es lábjegyzet a 19. oldalon tartalmazza a következőt. 2012-ben a három székhely közötti utazás mintegy 2,5%-át adta a széndiokszid kibocsátásnak, a többi, többi helyszínre való utazás 9,6%-ot tett ki. Tehát ezzel válaszolnék a egységes székhelyel kapcsolatos felvetésre. Ami pedig Ayala Sanders asszony kérdését hmm. illeti, hogy hogyan lehetne a zöld közbeszerzést előmozdítani. Nos, az ajánlások között a hetes ajánlás a 37. oldalon tartalmazza, hogy ahol lehet zöld közbeszerzést kell végrehajtani, illetve hozzá kell járulni a környezetvédelemhez, valamint a fenntarthatósághoz, a foglalkoztatás figyelembevételével. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, Balkó úr. A jelentéstevő asszonynak meg akartam adni a szót, hogy foglalja össze a vitát, de nem tudom, úgy látom, Ajala Szendelsz asszony még egy szót kér. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A kompenzációs mechanizmusra szerettem volna rákérdezni. Nem tudom, hogy az ajánlás eredményeképpen ezek megvalósulnak-e, hiszen a számvező, számvevő szék ezt kérte. Tehát az ilyen utazások esetében mit jelent ez a kompenzáció, kiszámolták e hogy ez, ez mit jelent, és ezt az offsetet hogyan lehet megvalósítani? Uh, Uh... Megengedi, elnök úr? Nos, Péter Sonberg volt az audit vezetője, ő pedig azt mondta, hogy rendelkezik információval ezzel kapcsolatban. Tehát meg is adom neki az ott. Igen, köszönöm szépen. A jelentésben található erre vonatkozó információ, hogyha megnézi az 54. pontot, illetve az ezt követő pontokat, akkor ott látható, hogy a parlament alkalmazza ezt a kárpótlási rendszert, ezt az offsetting rendszert, mintegy a kibocsátások 37%-a esetében a 2011-es esztendőre 90 ezer euróra rúgott ennek az összege, és ez, ez a csökkent, hiszen a, ez a piac, a szén piac nem megfelelően működik jelenleg. Nem óriási összegekről van tehát szó. Elnök, köszönöm szépen. Sulin asszony, kíván-e válaszolni? Ja, hvala lepa. Naj se na koncu zahvalim vsem, ki ste razpravljali. Ami, köszönöm szépen, hogy megadták a szót. Vég következtetésképpen annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm szépen a hozzászólásokat, a megjegyzéseket. Egy rövid kérdéssel fordulnék a számvevőszékhez. Azt hallottuk, hogy mintegy 160 eljárást vizsgáltak meg, és megvizsgálták a zöld kritériumokat. Javaslatot tettek arra, hogy a rendeletet meg kellene változtatni erre vonatkozóan. Mikor és hogyan képzelik ezt el? Köszönöm. Again, uh, team Ismét átadnám a szót a, az audit vezetőjének. Elnök, rendben, de aztán lezárjuk ezt a napi rendi pontot, hiszen kevesebb, mint 30 perc áll rendelkezésünkre. Tehát nagyon röviden kérem. Ezt a javaslatot a pénzügyi rendelet felülvizsgálata keretében hoztuk, ugye ez folyamatban van. A szakbizottság azt hiszem jövő héten fog erről szavazni, tehát ez lehetőséget nyit arra, hogy alaposabban megfontoljuk ezt a kérdést, ahogyan Balkó úr is utalt rá. Thanks everyone for that, um... Köszönöm szépen ezt a jelentést, illetve az eszmecserét. A módosítók benyújtásának határideje március 3 a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban március 23-án fogadjuk majd el a jelentést, és az áprilisi Strasbourgban fogjuk tárgyalni. És végül térjünk rá a 12-es napirendi pontra, ez egy külön jelentés. Kiválósági központok a téma, hogy ez mennyiben tud hozzájárulni az EU-n kívülről származó vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatok enyhítéséhez. Pos úrnak fogom megadni a szót, de előbb talán a számvevőszéket hallgassuk meg. Thank you, Chair. I Köszönöm, elnök úr. Néhány percet szeretnék még igénybe venni az önök idejéből, hogy aki el akar menni, elmehessen. But we can easily stay within the 30 minutes. De hogy 30 percen belül bizonyal megoldjuk, úgyhogy eh, eh, miért ne aggódjanak. Okay, whenever you're ready. Yeah. So, uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Szeretnék három részben foglalkozni a témával. Először a, magát a, a, a témát bontanám ki, aztán három al kérdést, auditálási al kérdést, megfigyeléseket, az eredményeket ezzel kapcsolatban, és nagyon röviden néhány konklúzióra is kitérnék. Lássuk magát a témát. Miről is van szó? Gondolják végig mondjuk az nyugat-afrikai ebola válságot. Vagy gondoljanak a szíriai vegyi fegyverek használatára. Vagy az illegális fegyverkereskedelemre. Vagy az ISIS-ra a közel-keleten, az iszlám állam hadseregére vagy arra a tényre, hogy az afrikai közeleki határok jelentős része nem is működik országhatárként. Tehát itt a cél az, hogy foglalkozzunk az ilyen típusú problémákkal. Ez 2010-ben indította a bizottság e tevékenységet, három éves költségvetéssel, 10-től 13-ig, 100 millió eurós kerettel, és ez az egyetlen legnagyobb intézkedés a, a stabilitási eszköz hosszú távú eszközrendszerében, ami 2006-ban indult. Ez tehát a, a globális összefüggése a dolognak. Mit akarunk ezzel elérni? Azt, hogy az intézményi kapacitásokat erősítsük a nem EU országokban e kockázatok kezelésében. Vegyi, biológiai, és nukleáris fegyverekből származó kockázatok kezelése. Ezek a fenyegetések és kockázatok, ha nem veszik számba őket, veszélyeztethetik az Európai Unió biztonságát is. Nagyra törő tehát a kezdeményezés, egészében hét kiválósági központ működik, összesen hét regionális titkársággal, 40 ország akkor fed le a kezdeményezés, és eleddig körülbelül 40 projekt indult el. Ennyi tehát a magát a témát illetően. Ez tehát a fő audit kérdés, amely a címben is szerepel, elnök úr, nem ismétlen megönt. Három alkérdéssel is foglalkoztunk az audit vizsgálat során, az első alkérdés. Hogy vajon a kezdeményezés ész, a helyzet észszerű elemzésére alapul-e 2000 előtti időszakról beszélünk? A válasz igen. A volt TASIS programból levont tanulságok alapján ezekbe illeszkedik az a hosszú távú stratégia, amely alulról felfelé építkezve regionális megközelítésben hozta létre ezt a kezdeményezést, így igen mondhatunk arra, hogy a helyzet józan észszerű elemzésére alapul le a kezdeményezés. Második a kérdésünk arra irányult, hogy a szervezeti fölállása a kezdeményezésnek megfelele a meghatározott kihívásoknak. A válasz általában igen, a nem teljes mértékben kielégítő. Hadd fejtsem ki röviden. Miért? Mint látják az anyagban, a szervezeti struktúra rendkívül összetett. Ugye még a, a, a számvőszék is anyag is rámutat, nem úgy gondoljuk, nem lett volna lehetséges sokkal egyszerűbben megszervezni ezt a dolgot. Összefügg ez a bizottság módszertanával is, meg a problémák, a kezelendő problémák természetével. A második megjegyzésünk az lehet, hogy talán túl sok régiót és országot fedünk le. Hagy éljek egy példával ezt illusztrálandó. Mondtam, hogy 100 milliós a költségvetésünk 2010-től 2013 ig Azt is elmondtam, hogy nagyjából 40 ország vesz részt a programban. Ha felosztjuk a pénzt 40-45 részre, akkor nem jut több 2 milliónál egy-egy országra. Úgy gondolom, hogy 2 millióval Európai Uniós költségvetési támogatással országonként lehet, hogy nem tudjuk elérni ezt a kritikus, kritikus tömeget, amelyel lökhetnénk a dolgokon. A harmadik gondolat, hogy nagyon összetett, és az elkerülhetetlen, ez az összetettség a szervezetben, ám ez azt eredményezi, hogy a kezdeményezés egyes elemei csúszásban vannak, késnek. A harmadik a kérdésre térnék ki a konklúziók kapcsán. Azt kérdezték meg, hogy megfelelő menedzsmentrendszerek működnek-e, felálltak e Itt azt válaszolhatjuk, hogy a kezdeményezés ugye 2010-ben indult, még eléggé korai szakaszában vagyunk a működésnek. A jelentésben azt mondjuk, hogy a megfelelő igazgatási rendszerek eh, egyre inkább kielégítőek, több hiba vagy hátrány ellenére a kezdeményezés bonyolultsága, a végrehajtási terv csúszásai, a, a partnerországok késlekedése miatt egy esetekben az alulról felfele való szervezés nem nagyon nem került alkalmazásra, vagy nem, vettek, nem vonták be eléggé az érintett országokat. A harmadik részben most azt fogalmaznám meg, mik a fő üzenetek, amelyeket megfogalmazhatunk. Az egyik, emlékeznünk kell arra, hogy ez a jelentés egy csak 2010-ben indult kezdeményezés. A jelentés tehát csak a, a kezdeményezés potenciáját értékelheti, nem a teljes kibontakozását azt tudjuk megnézni, hogy mit lehetett volna, mit lehetne elérni, ám azt még nem tudtuk auditálni, hogy mennyire eredményes a kezdeményezés, milyen hatásokat ért el. Ez még korai volna most. Másodszorban a kezdeményezés pozitív jellegekkel is bír. A TASZISZ esetén ez nem volt elmondható. Itt most egy hosszabb távú, szélesebb körű stratégia része ez a kezdeményezés, bevonja a partneri országokat, támogatja a regionális együttműködést, ez lényegi fontosságú, és nem magától értetődik az sem, hogy, és én magam is jártam Ammanban, nem magától értetődik, hogy a régió, egy-egy régió országai egymással közösködnének, megosztanák egymással tapasztalokat, úgyhogy az, hogy az ENSZ is belépett ebbe a körbe, feltétlenül pozitívan értékelendő. És az is fontos, hogy a kezdeményezés a világ legfontosabb régióban működik. Nagyon fontos, hogy a partnerek kötelezettségvállalása és bizalma fennmaradjon. Ez lényegi fontosságú lesz a következő években is. Utolsó gondolatunk. Ahogy már említettem, a forrásokat igen széles körben terítjük régiók és országok között, ez felveti annak a veszélyét, hogy felhígul az eredményesség, a hatás. Úgyhogy azt javasoljuk, a bizottság talán jobban fókuszálhatna a kezdeményezés végrehajtásában. Elnök úr, azt hiszem, mivel az eredményességet és az eredményeket nem tudtuk még vizsgálni, csak a programmal rejlő potenciált. A hármas kamarában, illetve a szemvőszegben dolgozó kollégákkal egyeztetve azt javasolnám, hogy két-három év múlva egy másik auditot is végezzünk el, amikor nem, amikor nem a szervezeti felállást vizsgálgatjuk, hanem az eredményeket. És akkor majd láthatjuk, hogy egyrészt jól működnek -e a dolgok, másrészt hasznos-e az olyan vásárok megoldásában, mint az ice harc, az ebola járvány, a fegyver sempészet, a, a vegyi fegyverek bevetése, meg hasonlók. Ez volna végső meglátásom. Köszönöm a türelmüket, meg hogy meghallgattak. Thank you for your... Köszönjük szépen, köszönjük. Megadom Pos úrnak, az előadónak, aztán Ajala Szender asszonynak és más képviselőknek a szót. De most az előadó kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt az átfogó jelentést, amelyet a számvevőszék mutatott be. Engedjék meg, hogy a mi szakbizottságunk szempontjait érvényesítve néhány észrevételt tegyek. Még egyszer tehát köszönöm a számvevőszéknek, hogy bemutatta ezt a jelentést. Ez a jelentés a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatok csökkentéséről szóló 2010-ben útjára indított kezdeményezést értékeli. Ez egy végtelen össze, összetett um, folyamat, és nagyon nehéz az egyes régiókra lebontani az eredményeket. Ám az eszközök hatékonyságát, melyek rendelkezésünkre állnak, megvizsgálhatjuk. Az eredményeket talán nem is annyira. Az a tény, hogy 2010-ben indították útjára ezt a prog- programot, azt is jelenti, hogy ebben a jogalkotói ciklusban még meg kell ragadnunk a lehetőséget, és a megfelelő pillanatban valóban értékelnünk kell az eredményeket. 100 millió eurós költségvetésről beszélünk. Ez a stabilitási eszköz részét képeztem. Nos, a számbevőszék fő észrevétele a regionális központok technikai szakértelmére vonatkozik, amely az EAS és a Europaid alatt működik, illetve az Európai Bizottság egyes tagállamokba, illetve partnerországokba rendelt delegációin keresztül kerül elköltésre. Nos, ebben a kontextusban a beszámoló három ajánlást, a jelentésem három ajánlást fog, fogalmaz meg. Egyrészt a partnerországok bevonása a projekt végrehajtásában. Ez az egész kezdeményezés működésének egyik alapja. Biztosítanunk kell azt is, hogy a lehető legrövidebb időszak teljen el a dolog útjára indítása és az eredmények elérése között, hiszen a kockázatok széles körök és átfogóak. És nagyon fontos, hogy a kezdeményezésben az alulról fölfele jövő kezdeményezés, a bottom-up megközelítés érvényesüljön. Beszéltek itt már a kockázatokról, nem csak afrikai államokról beszélünk, hanem például volt, az volt Szovjetunió egyes tagköztársaságairól, volt tagköztársaságairól, közép, közel-keleti országokról, és a biológiai kockázatok főleg Afrikából származnak. A Center of excellence működése hasznos, de érdemes volna talán 2016-ban, 2017-ben elemzés tárgyává tenni ezeket a ezek munkáját. Köszönjük, Pos úr, kitűnő volt ez a betekintés, a Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon gyorsan. Meg szeretném köszönni a számbevőszék képviselőjének előadását, Pinkston úrnak az előadását, és van még egy-két tisztázó kérdésem. Arról beszélt, hogy egyszerűsíteni kell a rendszert. 10 millióról beszélünk. Hát statisztikailag ez kicsikét furcsa, hiszen ez nem felel meg a rendszernek a 6 meg a 4 milliós projektből hogy jön létre a 400 ezeres szám. Arra volnék kíváncsi, hogy ezzel az egyszerűsítéssel valóban egyszerűen tudjuk használni a pénzt, megfelelünk az elvárásoknak. Nagyon fontos ez, épp olyan fontos kérdés, mint a 400 ezeres alkalmazás végrehajtásának ellenőrzése. Nagyon fontos tehát hogy megbízható legyen ez a rendszer. De most legyünk egy picit pontosabbak. Eh, a 2010-es adatok 2010-ben indult útjára ez a program, most pedig a potenciáját elemezzük, de ez nem egy eredményorientált vizsgálat. Ezért kérdezem tehát, hogy a számvevőszék miért akar egy olyan programot ellenőrizni, amelynek voltak éppen a lehetőségeit, a potenciálját lehet ellenőrizni, de nem az eredményeit. Ez elég furcsa, nem? Sok hónap telt el, hogy auditokat készítettek, és kíváncsi volnék, hogy miért nem más projekteket, kiérleltebb projekteket vizsgálnak meg. A egyes ajánlásokat már olvastunk tegnap, a Európai Unió delegációinak jobb bevonásáról. Azt gondolom, hogy ebben semmi új nincs az ilyen típusú ajánlásban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az értékelést eszközként használhassuk, mégpedig jobban használhassuk. Köszönöm. Köszönöm, Jávor Benedek. Köszönöm a szót, elnök úr. Elsőként én is szeretnék köszönetet mondani a számövőszék képviselőjének a vizsgálatért és a raportőrnek a e, kitűnő e, előterjesztésért. Egy nagyon e, alapos anyagot kaptunk készhez. Nyilvánvalóan figyelembe kell venni, hogy egy nemrégiben indult programnak az ellenőrzéséről van szó. Én azt gondolom, hogy erre szükség és lehetőség van. egyelőre nem a tényszerű eredményeit hanem a szabályszerűségét a pénzügyi megfelelőségét az intézményi alkalmasságát tudjuk vizsgálni ennek a programnak. ez megtörtént és ez a vizsgálat megtélésem szerint helyesen állaptotta meg azt hogy alapvetően rendben van a programnak ezek az intézményi keretei az hogy a valóságban milyen eredményeket fog hozni a kockázatok csökkentése és megelőzése területén ezt pedig majd egy későbbi vizsgálat vagy későbbi vizsgálatok során tudjuk megállaptani. A, emltette a számvevőszék képviselője és szerepel is a jelentésben hogy problémás lehet az egész program fókuszának a lehatárolása hiszen ha nagyon szélesen húzzuk a fókuszt sok állam vesz benne részt akkor megoszlanak a források és nagyon kétségessé válik hogy eredményes lehet e ilyen kis forrásból egy egy program. másfelől azt is figyelembe kell venni és erre én szeretném fölhvni a figyelmet hogy számos esetben nagyon nehéz szűkteni a fókuszt hiszen azok a kockázatok amikkel szembe kell nézni ezek váratlan E, területekről jöhetnek annak idején a sars járvány délkelet ázsiában tört ki az ebola járvány nyugat afrikában vegyi nukleáris kockázatok a közel keleten vagy akár a volt szovjetunió tagállamaiban léphetnek föl tehát nagyon nehéz kizárni hogy melyek azok a területek amelyek felől nem számtunk olyan kockázatokra amelyek miatt indokolt ezeknek a programoknak a futtatása tehát én értem azt a felvetést és tulajdonképpen egyet is értek azzal hogy érdemes lenne csökkenteni a fókuszt vagy jobban fókuszálni a felhasznált forrásokat ugyanakkor azt a nehézséget én mindenképpen szeretném jelezni, hogy nem mondhatunk le arról, hogy olyan területeket vizsgáljunk, amelyek felül kockázat érheti az Európai Unió területét és végül bár ez nyilván egy elsősorban technikai eljárási intézményi vizsgálat volt azért egy tartalmi dologra én szeretném felhvni a figyelmet ez a nukleáris kockázatoknak a területe itt kiemelten nehéz megfelelő vizsgálatokat együttműködéseket folytatni ennek a programnak a keretében is hiszen a nukleáris programja minden tagállamnak vagy minden államnak nem csak az uniós tagállamoknak minden államnak egy rendkvül érzékeny terület ahol nagyon nehezen engednek be és nagyon nehezen adnak ki információkat kvülről jövő vizsgálatok esetében most nem feltétlenül az iráni atomprogramra gondolok de az európai unióval együttműködő államok esetében is okozhat problémát problémát hogy valós hiteles adatokhoz jutunk e hozzá a nukleáris programok tekintetében és ezért valós és hiteles képünk van e a nukleáris kockázatokról mondjuk a volt szovjet tagállamok tekintetében vagy akár maga oroszország tekintetében lehet e egy helyes képünk róla és kapunk e megfelelő információkat arról hogy hogyan működik és milyen kockázatokat jelentenek az orosz nukleáris létestmények. és végül egy utolsó gondolat elnök úr elnézést hogy kicsit hosszabb vagyok miközben közben természetesen fontos hogy kitekintsünk az európai unión kvül és megnézzük hogy mely külső országok jelentenek kockázatot az unióra azt is figyelembe kell venni hogy sokszor az európai tagállamok maguk is részesei azoknak a kockázatoknak amelyek ellen aztán védekezni próbálunk. a nukleáris folyamatok eredményeként képződő anyagok nukleáris hulladékok esetében a tagállamok szálltanak ilyen anyagokat külső országokba elsősorban oroszországba és és e, magyarország például tavaly nyáron egy nukleáris üzemzavar hulladékait szálltotta a háborús ukrajnán keresztül vasúton oroszországba feldolgozásra és végleges elhelyezésre és ezeket a kockázatokat utolsó mondat ezeket a kockázatokat is tehát a tagállamok által is okozott kockázatokat is azt gondolom hogy vizsgálni kell. köszönöm szépen és elnézést hogy hosszabb voltam. Most pedig megkérném a bizottság képviselőjét, Van de Vier úrat egy rövid észrevételre. Uh, um, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, illetve uh, a munka dokumentumért is köszönetet mondok. Azt kell, hogy mondjam, hogy szoros volt az együttműködés az EASZ kollégákkal, tehát egy közös vállalkozásról van szó, hogyha fogalmazhatok így. Nagyon fontosnak tartom ezt azért, mert nem csak a diplomáciai utat, hanem a technikai kérdéseket is föltérképeztük. A bizottság elfogadja a javaslatokat, ezek nagyon hasznosak, a kezdeményezés további kidolgozásához. Egyértelmű, hogy ez a kezdeményezés ambiciózus, nyolc régióról van szó, nagyon sok országot érint ez. És a probléma jellegéből adódóan ugye fölmerülnek kérdések, ahogy ezt hallottuk Jávor úrtól. Itt nem csak a, ezekről a kockázatokról, a kémiai, vagy vegyi, biológiai, radiológiai kockázatokról van szó, hanem esetleg az ezzel kapcsolatos bűnügyi kockázatokról is. A szomszédság országaira is összpontosítanunk kell, de ahogyan elhangzott, ha megvizsgáljuk az ebola problémáját, vagy más kérdéseket, ezek nem elsősorban a szomszédos országokból érintenek bennünket, vagy származnak, hanem Nyugat-Afrikából jönnek. Tehát azért óvatosnak kell lennünk az összpontosításkor, nem lehet túlságosan fókuszálni, mert akkor bizonyos nagyon fontos kérdések erről esetleg nem gondolkodunk, vagy figyelmen kívül hagyjuk ezeket. Azt hiszem, hogy itt sokkal összefonódottabb a kép. Például ugye az ebola nagyon jól illusztrálja azt, hogy milyen összetett helyzetről van szó. Szóval, ami pedig a nukleáris kérdéseket illeti, természetesen vannak eszközeink a nukleáris biztonságra vonatkozóan. A CBRN a biztonság, a nukleáris atombiztonságra szeretne összpontosítani, például az ukrajnai határőröket olyan eszközökkel kívánja felruházni, amelyek segítségével a nukleáris anyagok csempészését lehet megakadályozni. Ezt már megtettük, tehát ez a kezdeményezés keretén belül egy gyakorlati eredmény. Aztán még valami, három mobil laboratóriumot állítottunk fel Nyugat-Afrikában, ezek napi szinten végzik a feladatukat, a mobil laboratóriumok segítségevel konkrétan segítséget tudunk nyújtani az ott levő embereknek. És nem csak, nem csak a mobil laboratóriumokról van szó, hanem a képzésről, a hosszú távú kapacitásépítésről, ez is rendkívül fontos. Tehát itt nagyon is összefüggnek egymással a kérdések. Ezek voltak a gyakorlati eredmények, kiváló példák, ezek kézzel foghatóak, és természetesen próbáljuk a Szíriából érkező vegyi anyagokat megsemmisíteni, és természetesen itt ez egy nagyon-nagyon fontos munka. A jelentéstevő említette, hogy önkéntes folyamatról van szó, tehát maguknak az országuknak is időre van szükségük ahhoz, hogy a CBRN kérdések terén együttműködjenek. Ez nem könnyű, ahogyan ezt hallottuk a, a jelentéstevétől. Egyáltalán nem könnyű megosztani az információt, bizalmat építeni egymás között, és akkor még nem is beszéltünk a szomszédos országokról. A CBRN regionális megközelítésben működik csak, és itt bizony a tagállamoknak van tanulnivalójuk, partnerség, illetve bizalom alapján tudnak csak együttműködni, tehát nagyon-nagyon hangsúlyoznám a regionális megközelítést. Ami a struktúrát illeti, igen, megpróbáljuk a kapacitást tovább erősíteni, a technikai szakértelmet növelni, de ne felejtsük el, hogy a közös kutatási központ nagyon fontos szerepet játszik ebben a programban a, mármint a technikai szakértelem nyújtásával, Ami a fenntarthatóságot illet, igen, ez a 2015-ös szlogen, helyi szakértudásra, szakértelemre van szükség, és új iránymutatásokat adtunk ki, hogy a helyi szaktudást be tudjuk vonni, és természetesen mindemellett van egy egész csapat, akik maguknak, az adott országoknak segítenek, illetve az együttműködést próbálják fellendíteni. A projekt vezetéssel kapcsolatos gondolatokat följegyeztük, most egy új megközelítést alkalmazunk, nem csoportosítjuk a projekteket, hanem azonnal útjára indítjuk ezeket. Az elnök közbevág, hogy fejezze be a hozzászóló a mondandóját. Elnök, köszönöm szépen, egy-két perc áll rendelkezésünkre és azt hiszem, hogy a számvevőszéknek meg kell adnom a szót. Köszönöm szépen, néhány perc elegendő kell, hogy legyen, gondolom én. Hogy válaszoljak a nagyon érdekes kérdésekre, amelyeket nekem tettek fel. Köszönöm a szakbizottság tagjainak ezeket a nagyon releváns kérdéseket. Nos, valóban. Ajala Szender asszony Elosztottam az összeget, egyszerűsítettem így, és egy jó, mint az ötös mellékletben az egész projektet eh, rátekintést nyert valóban több mint két millió eurót érez el, de hát azt hiszem, hogy el kell, hogy ismerje, hogy az ötös mellékletben nagyon sok projekt van, amelyeknek a támogatása kisebb összegnek felel meg. Miért tettem ezt? Miért jártam így Hát azért, hogy megmutassam, hogy jobban fókuszálni kell a fellépésünket. Ez szerepel egyébként az első ajánlásban. Egyébként az első ajánlást és a többit is elfogadta a bizottság. Az a tény, tehát, hogy a bizottság elfogadta az ajánlásunkat, azt mutatja, hogy jó az ajánlás, de egy igazából önnek is. Aztán a képviselőknek válaszolnám. Az audit időpontja meghatározó és nagyon fontos volt. Miért van ez így? A kezdeményezést 2010-ben indították útjára, igen, becsvágyó és nagyon nehéz kezdeményezésről van itt szó. Hogyha tehát? Csak 2016-17-ben hajtanánk végre az auditot, akkor nem lehetne semmilyen módon korrigálni magát a programot. Ezért a setupot, a menedzsmentrendszert vizsgáltuk meg, azért, hogy még időben tudjunk következtetéseket és ajánlásokat adni a bizottságnak, lehetővé téve így számunkra, hogy módosítsák a rendszert. Ezért két-három év múlva már az eredményeket is meg tudjuk vizsgálni, illetve az egész program hatékonyságára is rá tudunk majd kérdezni. Hát ennyit akartam mondani, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy nagyon rövidre fogta magát. Pos úr, egy perce van. Két mondatot szeretnék mondani. Egyrészt köszönöm a kollégáknak a vitát, és azt kívánom, hogy mindenki nagyobb biztonságban érezze magát ezen EU kezdeményezésnek hála a következő években. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ez egy nagyon izgalmas vita volt, és nagyon sajnálom, hogy nincsen több időnk rá. A módosítók benyújtásának határideje március 3-a. A szakbizottságban 23-án szavazunk erről, és a második áprilisi plenáris napirendjére kerül. Köszönjük szépen, a hónap 26-án találkozunk legközelebb.